a 2014-es évi mentesítések 53 jelentést jegyez 8 előadó Blabajova, Schmidt, Piper, Csarnecki, Vistisen, Makovej, Von és Marinescu képviselők jegyzik ezt az 53 jelentést. Üdvözlöm Vito Calderát, az Európai Számvevőszék elnökét a vitánkon, és már is Megadom az első előadónak négy percben a szót, Dlabajova asszonynak, Dlabajova asszony, öné a szót, tessék parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen, tisztelt um, elnök úr, számvevőszéki elnök úr, igen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák. Ma egy fontos dokumentumot fogunk elfogadni, a közös alapok igazgatásáról szól ez európai szinten. Elmondjuk majd, hogy hogyan látjuk, hogy az Európai Bizottság hogyan igazgatta, menedzselte a 2014-es évben az általa igazgatott eszközöket. A mentesítési folyamat minden tavasszal lezajlik a parlamentben, és az előadók rendszeresen, rendszer szerint bemutatják a jelentéseiket, ilyen módon én mutatom ezt be idén. Azonban néhány új ötletet, gondolatot, felvetést is tematizálni szeretnék, hiszen új gazdasági kontextus jelent meg, és ezben a kontextusban változtatásokat lehet végrehajtani a már bevett ellenőrzési eljárásokban. Ezek nem kötelező érvényű változtatási javaslatok, hanem sokkal inkább azt kell megvizsgálni, hogy a költségvetés végrehajtása nem csak a formális és a jogi szabályoknak megfelele, hanem valóban hozzájárulnak -e az EU gazdasági és szociális fejlődéséhez, és hogy képesek vagyunk-e azon területekre koncentrálni a pénzt, ahol a legnagyobb hatást érjük el, képesek vagyunk-e új európai prioritásokat megfogalmazni, a sztereotípiákat meghatalmazni. Megfelelően tudjuk-e tehát az európai közpénzeket felhasználni? Ez a kérdés. Én egy évig dolgoztam a új gondolkodás kialakításán ellenőrzésén, a performancia, az eredményorientáltság ellenőrzésén. A gazdasági fejlődés és a beruházási tevékenység javulóban van, javulóban volt az elmúlt évben, a munkanélküliségi ráta csökkenőben van, de nem sikerült még igazi áttörést elérni. Ezért a költségvetési gondolkodásunkat is meg kell változtatni, hogy választ adjunk az új kihívásokra. Az EU költségvetését olyan ellenőrzési mechanizmusokkal és eszközökkel kell ellátni, melynek segítségével megakadályozhatjuk, hogy visszaíjenek a közpénzekkel, a közeurókkal, a közforintokkal, a közfillérekkel is akár. Fontos, hogy egyszerűsítsük az eljárást, és ezt nem csak az Európai Parlament szakértői támogatják, hanem az Európai Számvevőszék 2014-es jelentésében is olvasunk az egyszerűsítés igényéről, mi több az Európai Bizottság kezdeményezései ez irány, is ez irányba mutatnak, valamint a holland elnökségi zászlájára tűzte ezt a, télké, ezt a célt. A mentesítés tehát éppen ezért egy szélesebb politikai kontextusban jelenik meg, nem egy adhok munka ez. Arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan lehet megfogalmazni a rossz igazgatás eredő problémákat, hiszen az európai tagállamok GDP-jének 1%-át használjuk fel az európai költségvetésben. Célirányos ellenőrzésre van szükség megfelelő politikai kompromisszumokra van szükség, de ugyanakkor a mentesítésnek objektívnek, megalapozatnak kell lennie, nem szabad, hogy ezt kiszolgáltassuk a tagállamok között, vagy a pártok közötti politikai kötélhúzása, vagy vitának. A már bevett, bevált gyakorlatokat meg kell őrizni, de ebben az irányban tovább is kell fejleszteni őket, hogyha az Európai Parlament nem ö, folytatja, nem lép el abba az irányba, hogy a hatást is vizsgáljuk, akkor lemaradunk a többi intézménytől. Köszönöm Georgieva biztos asszonynak, köszönöm a kollégáknak, és köszönöm a számbevőszéknek az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő előadó mentesítés ügyében Schmidt kolléganő. Hölgyem és uraim, kedves kollégák! mint illetékes előadó az Európai Fejlesztési Alap kapcsán egy néhány pontot szeretnék egyértelműen kiemelni. Idén is, mint az elmúlt évben, azok a pontok merülnek fel, amelyeket már ismerünk, hiszen a fejlesztési segítségnyújtás elvein nem sok minden változik. Ez egy fontos dolog, szükség van rá, és segítség, és, és szükség van rá, hogy az afrikai embereknek emberhez méltó körülményeket tudjunk biztosítani számos helyen. Amit még sajnálok, az viszont az, hogy a problémák sem nagyon változnak, az ellenőrzések, a projekt ellenőrzések nem hatékonyak, és itt jelentős jav, javítási szükséglet mutatkozik. Nem arról van szó, hogy egy bürokratikus lavinát akarok. Van már elegendő kontrollrendszer, amire nincs elég példa, az az, hogy ezeket meg is van megvalósítsák. Az a készség, hogy a hibákból tanuljanak, és reagáljanak az ellenőrző bizottság megjegyzéseire. Mimica úr, az illetékes biztos válasza igen érdekesek és tanulságosak voltak. Felhívtam figyelmet, hogy Afganisztánból és Szíriából érkezik a legtöbb menekült, akik Amerikába jönnek. Az AKC országainak menekültjei a szomszédos országba mennek először, de belátható időn belül ők is Európa felé indulnak. Ezért a jelentésemben egy olyan fejezetet szerepeltettem, ahol egyértelműen a rugalmas pénzfeszal felhasználás mellett vagyok az alapból. A számövőszéknek köszönhetően tudjuk, hogy mintegy 10 milliárd eurót blokkolnak a projekt végrehajtás során, de itt nem csak ezekről a pénzekről van szó, amelyeket több éves projektekbe építenek be, hanem olyan projektekről is beszélünk, ahol végrehajtási nehézségek vannak, és hát bizony túl sokat költenek rá, még mindig a nyolcadik programból is adnak pénzeket, amelyet 1995-ben határoztak el és terveztek meg. Éppen ezért eh, el kell mondani, a fejlesztési segítség az nem ajándék, hanem az okok elleni, okokkal szembeni fellépés. Érdemes lenne új prioritásokat és prevenciós intézkedéseket bevezetni. Az EU bizottsága, GD, TEFCO vesz részt benne, és az EU külügyi szolgálata, illetőleg a terepen kint lévő nagyköveteknek az a feladatuk, hogy jobban foglalkozzanak a projektekkel. Ha 918 EDF eh, finanszírozott projektből 428 9,2 milliárd euró értékben végrehajtási nehézségekkel küzdik, akkor cselekednünk kell, ahelyett, hogy a pénzt oda költsük el, ahol a többletérték nem adott. Éppen azért biztosítani kell azt is, hogy a kritikát elfogadják és a hibákból tanuljanak. Ezért fordulok a Szocialista Demokrata frakcióhoz. Igenis üdvözlendőnek tartanám, ha korábban említett és a bizottság által visszaigazolt ö, ö, számokat nem ismernék el. Aki a kritikát megengedi, az lehetővé teszi, hogy további lehetőségeket teremtsünk a hibákból tanulva. Vannak olyan pénzek, több milliárd eurós érték, amik nem szerepelnek az EU költségvetésében, amiket a nemzeti minisztériumok küldenek a bizottságnak, és onnan mennek tovább Afrikába. Épp ezért célhoz kellene kötni egy negyedit az összegeknek, hogy a menekült válsággal meg tudjunk birkozni. Hivatkozok Frederike Mogherini a külügyi képviselőre, aki önmaga azt mondja, hogy a fejlesztés segítség nem egy ajándék, hanem egy befektetés és egy újfajta partnerséget kell találni az afrikai országokon együttműködésre. Hivatkoznék egyébként Martin Schulzra is, aki a következőket mondta a fejlesztési együttműködést függővé kell tenni a jogállamiságtól, a demokráciától és az úgynevezett jó kormányzástól. Nem lehet, hogy minden egyes diktátor, amelyik elnyomja a saját népét, gazdasági területen támogatást kap, és utána meg elmenekülnek onnan a saját emberei. Az én megjegyzésem és az én üzenetem világos. Az okokat kell kezelni a fejlesztési segítségnyújtással, és hogyha nem cselekednek, akkor le kell vonni a következtetéseket. Az összes frakció, összes kollégáját felszólítom arra, hogy ne a már ismert dolgokat ismét tegyék, hanem a fejlesztési segítséget új, észszerű, a jelennek megfelelő utakon juttassák el a megfelelő helyre, és így támogassák ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Piper úr következik négy percben. Dank, Frau Präsidentin. Zunächst Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködést a mentesítési folyamatban, és köszönöm az asszisztenseknek is a sok információ feldolgozását. A saját házunk, a tisztelt ház mentesítésének eljárása mindig egy kényes kérdés, és a lakosság azt várja, hogy itt komolyan lépjünk fel. Épületpolitika. A saját tulajdonba való átvételt segíti a költségek csökkentését, de ugyanakkor modernizációs beruházások a költségeket növelik. Ugyanakkor nem az Európai Unió lehetséges növelésére gondolunk az épületpolitikában, hanem a meglévő épületállományt modernizáljuk. Persze, ha lux díjról beszélünk, akkor ez ne kevesek elitér projektje legyen, hanem széles kihatása legyen. Vagy a történelem házát is jobban ki lehetett volna alakítani, így több látogatót lehetett volna megnyerni a múzeumban. A jó példával való előrejárás, az előjárás azt is jelenti, hogy az idővel is együtt járunk. A tanács és a bizottság által biztosított új szabályok jó eszközöket biztosítanak számunkra, éppen ezért fontos a tudományos szolgálatok felértékelése, de persze az alapelvnek érvényesülnie kell, hogy ideológia mentesen kell dolgozni. A tolmács szolgálatokat is reformálni kell, egyrészt a technikai feltételeket, másrészt a munka körülményeket, sajnos a munkaidőt is. A biztonság kérdését is komolyan kell venni, sajnos egyre komolyabban a biztonságot meg kell teremteni, de nem szabad, hogy a látogatók áramlatát korlátozzuk, és bizony lehet, hogy jobb saját biztonsági szolgálatot fel tartani, és egyébként itt nem szabad az épület modernizáció során sem takarékoskodni. Aztán a privilégiumok lebontása, a múlt bűneit kezdjük feldolgozni, de a catering területén ez már megtörtént, de végezetül azt várjuk, hogy a külső tanácsadók tanácsait vegyük figyelembe. A privilégiumok leépítése ugyanakkor azt is jelenti, hogy a ház elnöke és a választási kampányban való részvétel külön kell, hogy választódjék. Martin Schulzot a jelentés bírálja. A Schulz úr a saját maga melletti korteskedés és a tiszteltház elnökségénben eltöntendő feladat között nem tud igazából különbséget tenni gyakran, mondja a jelentés, és meghökkent, hogy az SND is támogatja ezt a kijelentést. Aztán a kétering az á, légi út átalány tekintetében a régi bűnöket kezdjük feldolgozni, ez helyes, ez jó, de látni kell, hogy az Európai Unió imidzsének kára, sérülése csak általunk javítható ki. Hölgyeim és uraim, egyre inkább mi a saját irodáink oldják meg a, azt, amit az igazgatásnak kellene megoldani, most már a kávét leépítettük, lassan már a vizet is magunk hozzuk. Igen, helyes a takarékoskodás, mi több, de ugyanakkor azt nem szabad megengedni, hogy az egyperces felszólalások alapján határozzuk meg, hogy ki milyen sikeres képviselő. Azt gondolom, hogy ezt a, sa ez nevetségesé teszi a mi munkánkat, a mi munkánknak más az értéke, és nem szabad, hogy értéken alul adjuk el ezt a munkát, ilyen buta kritériumok segítségével. Köszönöm. For three minutes, Mr. Köszönöm. Csárnecki úr következik három percben. Elnök asszony, Európai Bizottság elnöke, a mentesítési eljárás már évek óta folyik. Eljárás jogi szempontból be kell bizonyítanunk azt, hogy a különböző kategóriák és 2014-ről 2015-re át alakított büdzsé eljárásra gondolok. A jobb büdzsétervezés, az eredményorientált büdzsétervezés az egyik legfontosabb, ezen felül pedig egy magatartási kódex, igen fontos az átláthatóság, elszámoltathatóság és az intézmény méltóságának megőrzése érdekében. Az átláthatóság hiánya a jogalkotási feladatok, a tanácson belüli tárgyalások, illetve a harmadik országokkal való tárgyalások tekintetében olyan rendszert kellene létrehozni a tanács, amelynek következtében a közvélemény is nyíltan és átláthatóan tudja követni a folyamatokat. A trilógusok nem átlátható volta és kifogásolható. Nagyon fontos a ezeknek a problémáknak a figyelembevétele, az Európai Bizottság, Európai Tanács és Európai Parlament közötti együttműködés tekintetében a tanácsnak teljes mértékben átláthatónak kell lennie, így tud részt venni, illetve hogy ezt akkor tudja biztosítani, hogyha aláveti magát a mentesítési eljárásnak, mint minden más európai intézmény. De emellett ténykérdés, hogy nincsen együttműködés és nincsen párbeszéd, mert a tanács nem vesz részt a mentesítési folyamatban, és nem hajlandó választ adni azokra a kérdésekre, amelyeket az Európai Parlament illetékes szakbizottsága, illetve a Költségvetési Ellenőrző Bizottság feltesz neki. Nem felejthetjük el azt sem, hogy a mentesítési eljárás külön megadása már régi gyakorlat, és ez nem járul hozzá az átláthatóság növeléséhez. Köszönöm szépen. Thank you. Our next speaker... Köszönöm szépen. Négy percben, Visz Tizen úr. Köszönöm szépen. Két jelentés előadója vagyok. Röviden ezekről szólok először, mielőtt továbbiakhoz szólok hozzá. Kezdjük a mentesítési eljárással a számvevőszék jónak ítélt az eljárás, de utána azt mondták, hogy egy belga tag megnehezítette az eljárást, és igazából elakasztották azt is, hogy több bírát nevezzenek ki az Európai Bíróságra, és az Kont eh, szakbizottság részéről is kritikákat hallottunk a bíróság eh, melléktevékenységei miatt, tehát a bíróságon dolgozók más feladatokat is ellátnak, ezt bírálták. Ez, az, ezért aztán a mentesítés eh, kritikus megítélés alá esett. Ami pedig az EFSA-t illeti, ahol szintén előadó voltam, igenis számos esetben eleget tettek a parlament ajánlásainak, költségcsökkentésekre is sor került, sikerült megállapodást kötni a parlamenttel, ami azt is jelenti, hogy a bizottság időközben már jobban működik, ezért azt javaslom, hogy mentesítést adjuk meg, bár hosszú távon a bizottságnak hosszú távon videó és telekonferenciákat kéne szervezni. Úgy látom, hogy rendkívül magasabb, magasak az úti költségek, amelyeket a jövőben csökkenteni kellene. Ami a, az ügynökségek, a bizottság, a parlament mentesítését illeti, itt szeretnék a kollégáimnak köszönetet mondani a konstruktív együttműködésért, az előadóknak, az árnyék előadóknak is. Úgy gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy túl magas a hibakvóta még, a hatékonyságra kevésbé fókuszálnak, és a hozzáadott értékre sem figyelnek eléggé. Úgy gondolom, hogy alapvető reformokra van szükség az EU-ban, és mindenek előtt a mezőgazdasági támogatások és a fejlesztési segítség területén. Itt az Európai Bizottság vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy a munkák meg, me, értékelni kell az közös európai ügy, az európai ügyészséget is szem előtt kell tartani. Értjük azt a megoldást, hogy több erőforrásra tartanak igényt, mint manapság. Itt látni kell, hogy rendkívül magas volt a hiba arány, és ezért nem fogadtuk elementesítést a bizottság kapcsán és az ügynökségeknél sem minden esetben. Az Euró nyilvánvalóan bírálnak bennünket, hogy kritikusabbak is lehetnénk, ezt el kell fogadnunk, azt gondoljuk, hogy konstruktívan álltunk hozzá, nyilvánvalóan bíráltunk is, de konstruktív módon, és csatlakozni tudunk Schulz elnök úr bírálatához, ami a vezető, a sofőrszolgáltatást illeti. Itt is úgy gondoljuk, hogy valóban a érdekében tenni kell, és az Európai Történelem Háza esetében a mentesítés ellen szavazunk, mert és úgy gondoljuk, hogy több más pontban sem tudjuk elfogadni a mentesítés megadását, mert túl sok a hiba. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig következő jelentéstevőnk következik 6 percben. Makovei asszony. Kérem, öné a szó. Köszönöm szépen. Én az Európai Parlament jelentéstevője vagyok ezzel az intézménnyel együtt, és először is úgy döntöttem, hogy megadom nekik a mentesítést, azért, hogy ezt az intézményt egy kicsit biztassuk, hiszen a régiók bizottsága meg kell értse azt, hogy olyan világban élünk, ahol minden egyes euró számít, és a költségek nagyon sokat számítanak. Milyen kritikákat tudok megfogalmazni? Nem lehet csak úgy utazgatni az adófizetők pénzéből. 2013-ban a Régiók Bizottsága 784 missziót hajtott végre az Európai Unióba. szeptemberben több mint 200-szor a Görögországban és Olaszországban. Ez 8 millió euróba került, és még 400 ezer euró volt az őket segítő személyzet költsége. Én nem hiszem, hogy ezen utazgatások révén olyan nagyon sokat profitáltak volna az európai adófizetők, inkább veszítettek 9 milliót. Tehát ezt az aspektust nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük. Több száz oldalas dokumentumokat készített elő ez az intézmény, amelyben nem volt igazán tartalmi pontosság, igényen nem volt meg, és inkább rövidebben kellene fogalmazni, de úgy gondolom, hogy ezek a több száz oldalas dokumentumok csak azt mutatják, hogy nincsen szintézis képesség, a bürokrácia túlzott, és több száz oldalt elkölten, elküldeni a raportőröknek az azért valahol még felháborító is. De azért vannak itt pozitív gondolatok is a rájuk vonatkozó szabályokat sikerült viszonylag jól betartatniuk. Itt főként a whistleblowerekre gondolok, akik rámutatnak arra, hogy mi az, ami nem jól működik az adott intézményben. De ezek csak 2016. januárjában valósultak meg ezek a szabályok. Volt egy személy, aki felhívta 2002 óta a figyelmet a szabálytalanságokra, több mint 13 éve ez a személy állandóan pereskedik. Ez egyszerűen elképesztő, ráadásul igaza volt ennek a személynek, és júniusban a régiók bizottsága majd ide a parlamenthez kell eljöjjön, hogy számot adjon arról, mit gondol ebben a, ennek a helyzetnek a megoldásaként. Köszönöm szépen a, az együttműködést. Én egyébként el is látogattam a régiók bizottságához, és szerintem egy sokkal kevésbé bürokratikus világra van szükségünk, mert a világ állandóan változik, és hogyha valakinek ez nem tetszik, akkor az váltson munkahelyet. Én foglalkozom a személyes adatokkal foglalkozó Európai Ügynökség mentesítési eljárásával is, 2015-re vonatkozólag. Nos, itt megint csak a whistleblowerek kérdésére hívnám fel a figyelmet, annak érdekében, hogy az uniós munkavállalók státuszát tiszteletben kell tartani. A, azon személyek én életrajz, akik itt dolgoznak, gyakorlatilag rajta vannak az interneten, tehát az európai munkavállalók, vagy a nemzeti szakértőkre vonatkozva, vonatkoztatva is, ezek nem titkosított adatok, tehát az életrajzokat azt mondják, hogy ezek személyes adatok, amelyeket nem kell kiadnunk. Nem így van ez, mert európai köztisztviselőkről van szó, és az ő életrajzukat mindenkinek joga van ismerni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ennek a az intézménynek is megadhatjuk a mentesítést, de ösztönözük őt arra, hogy a továbbiakban is lépéseket tegyen. Nézzük most a belügyi kérdéseket. A LIBE részéről ezen ügynökségek eh, mentesítését eh, én írtam meg. Itt eh, az önéletrajzok publikációjával kapcsolatos problémák voltak, és megint csak a whistleblowerek védelme tekintetében nem találtunk megfelelő biztosítékokat, és úgy tűnik, hogy nem jól értelmezik az érdekütközést, vagy az összeférhetetlenséget is. Például a, az élelmiszerre vonat, élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok megalkotói sok esetben korábban ilyen nagy élelmiszeripari cégeknél dolgoztak. Többen jelezték azt is, hogy szabálytalanságok vannak, és nagyon jó lenne, hogyha minél többen lennének azok, akik elmondják az igazságot. És végül pedig az élelmiszerbiztonsági ügynökségnél volt egy egészen elképesztő összeférhetetlenségi eset 2016. januárjában, és az ügynökség azt mondta, hogy ki nevezhet olyan igazgatót, aki korábban egy nagy, cég, nagy élelmiszeripari cégnél dolgozott. Ez elfogadhatatlan, ő ugyan visszavonta a jelöltségét, de akkor is nem lehet ilyen posztokat kiadni olyan személyeknek, akik, akik az élelmiszeriparban dolgoztak. Azért vannak pozitív példák is, mint a Eurojust. Von úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az előttem szólóhoz hasonlóan kihasználom az időmet, és a vita végén nem fogok újra hozzászólni, ha van rá lehetőség és egy, a decentralizált ügynökségekről készítünk jelentést, óriási munkát jelentett, ezt köszönöm szépen a szocialista és demokrata kollégáknak és a titkárságnak is, plusz az árnyék elődóknak is természetesen. Itt egy általános megjegyzést szeretnék tenni a mentesítési folyamattal kapcsolatban. Köszönöm az összes előadónak a jelentések elkészítését mindenek előtt az általános előadónak, aki az általános jelentést készítette, azt hiszem igen kiegyensúlyozott jelentés készült, amit egyébként a ház többsége támogatni fog. Köszönetet szeretnék a számvevőszéknek, a bizottságnak és az ügynökségeknek, hiszen szorosan együttműködtek velem az ügynökségektől, megkapták a véleményeket a számvevőszékektől, és Örülök annak, hogy elmondhatom, hogy valóban sikerült az elmúlt év óta haladást elérni. A számvevőszég bizonyos kommentárokat, minősített véleményeket fűzött hozzá, és az egyébként az elszámoltathatások hihetőségét, hitelességét nem mondták kétségbe, és nagyon kevés volt egyébként a jogszerűtlen lépés is egyébként pedig jelentős haladást ért el az akciók végrehajtásában. 2012 óta egy 99%-ban sikerült az ügynökségek eh, által kitűzött célokat elérni, és pillanatnyilag az ügynösek egymás között szolgáltatásokat is megosztanak például, és együttműködési megállapodásokat kötnetnek, ezért felszólítom az ügynökségeket, hogy a továbbiakban is a nagyobb hatékonyság érdekében ilyen irányba tudjanak dolgozni. Az iránymutatásokról is beszélnünk kell az ügynökségek közötti együttműködés területére, és a bizottság által vezetett beszerzésekben is vannak ilyen hatékonysági tartalékok. A legtöbb ügynökség egyéb elérte az 5%-os személyzeti csökkentést, és számos ügynökség aggódott amiatt, hogy nehéz teljesíteni az 5%-ot, és egy további 5%-ra bizonyos esetekben viszont szükség volt mint már elmondtam, csalás ellenes stratégiákat is kialakítottak több mint 90%-ban az ügynökségek. Az összeférhetetlenség kapcsán, a nyilatkozatok kapcsán és, és egyéb személyzeti területen elég jó képet mutatnak, de mint minden jelentésben itt is vannak aggályok, vannak egyes területek, ahol, ahol mindenképpen javítani kell a tevékenységet. 2014 június, júniusig még négy ügynökség még mindig tárgyalt a fogadó ország gal a megállapodások megkötéséről számos területen sikerült megkötni a megállapodást, de bizonyos területeken tovább folytak a tárgyalások, és a lehető leggyorsabban viszont meg kéne kötni a megállapodásokat. Az átvitelek esetében itt azért vannak nehézségek, de azért ezek tervezett átvitelek voltak évről évre, de voltak törlések is adott esetben, és bizonyos esetekben el kell, hogy mondjuk, hogy az arányok, amiket átvittek, időnként eltudásra kerülnek, és nem mondhatjuk, hogy minden esetben ezek indokolatlanok voltak. Azt gondolom, hogy megfelelő intézkedésekkel ezt a témát kezelni lehet. Bizonyos ügynökségekben a férfiak nemek, a nemek közötti egyenlőség témája is szóba kerülhetett itt egy komoly hálózatról van szó, de a mentesítéssel foglalkozó hatóságnak figyelnie kell erre a területre. Meg, megkérjük a tagállamokat, hogy törekedjenek a nemek közötti kiegyensúlyozott képviseletre. Végül pedig, elnök úr, szeretném felszólítani az ügynökségeket, hogy erősítsék, javítsák a kommunikációs politikájukat, hogy jól láthatóbbá váljanak, hogy tudatosítsák a tevékenységüket a közvéleményben, és az eredményeket jobban be tudják mutatni. Azt gondolom, hogy az egész Európában ez sokat tenne a megítélésük érdekében. Látniuk kellene, hogy mit tesznek ezek az ügynökségek, és ez egyenként az ügynökségeknek mindenképpen javára válna és jó részt az összes ügynökségnek úgy ítéltük meg, hogy a mentesítést meg lehet adni. A számvőszég minősített vélemény csatolt egy néhány területen, de itt is megalapítható, hogy volt haladás az elmúlt évekhez képest. Hónap, amikor szavazunk, akkor megadnánk az összes ügynökségnek a mentesítést az én jelentésem alapján. Köszönöm. Köszönöm, Marinescu úr, négy percben tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstövő kollégáknak és a szakbizottságban ülő kollégáknak az együttműködést. Csak egy módosítót nyújtottak be, a négye az joint undertakingekhez benyújtott támogatási jelentés kapcsán. Ezek a közös vállalkozások, vagy joint undertakingek nagyon fontos szerepet játszanak. Gyakran cserélünk eszmét a gazdasági növekedésről, a munkahelyteremtésről, és mindennek az első feltétele a kutatás, a fejlesztés. Az innovációra van szükségünk, az innováció segít abban, hogy új dolgokat találjunk ki, melyeket azután a cégek gyakorlatában lehet alkalmazni. Ezek a joint undertakingek, vagy közös vállalkozások bebizonyították, hogy hasznosak, A Cezár például egy jó példa, amelyre büszkén utalhatok. A Cezár például a közlekedési igazgatás rendszerében kitűnő eredményeket ért el. Vagy a Clean Sky, hogy egy másikat mondjak. A Clean Sky a technológiai demonstráció fázisán túl van, és ilyen módon fontos ipari eredményeket, iparági eredményeket lehet majd elérni. Én remélem, hogy a gyakorlatban is hamarosan látjuk majd ezt működni. Ez emír, az emír is jól működik. Itt is a kutatás felismerései jelentek meg a gyakorlatban. Az FCH az egyetlen a közös vállalkozások, vagy joint undertakingeknek közül, amelyek felha- amely felhasználta a régi pénzügyi tervben rendelkezésre álló pénzeszközöket. Az F4 Energy egy elég speciális eset. Hiszem, voltak éppen itt az ITER mögött rejlő nemzetközi ügynökségben az Európai Uniót képviselő ügynökség szerepéről van szó. Jól példázza ez az ügynökség is, hogy milyen hatékony munkát végezhetnek. 80%-os a szerződéskötés szintje, mi több az új igazgató megkapta a végrehajtási tervet, arra szám, azzal számolunk, hogy ezt a tervet elfogadják. Ezért arra teszek javaslatot, hogy az ő mentesítésüket halasszuk el. Egyéb iránt a nemzetközi projektben való részvételünket eh, támogatom. Van még két további joint undertaking, vagy közös vállalkozás, az Artemis meg az ANEAC, amelyek egy eh, Excelben egyesültek. X-elben egyesültek, és a számbevőszék nem tudta azonban megállapítani, hogy a kalkulált hiba százalék a nemzeti szabályok alapján megfelelően, és hogy kellő betekintést ad-e a valós hibákba azaz, hogy meg tudjuk-e állapítani, hogy az egyes intézmények egyesülve vagy külön, de hogy megfeleltek-e a hiba százalékokra vonatkozó elvárásoknak. Úgy hiszem egyeb iránt, hogy a beadott dokumentumok világosá teszik, hogy az ezen a területen dolgozó nemzeti hatóságokkal sikerült végezetül megállapítanunk, hogy sikerese a tevékenység, vagy nem 6 percet kaptam, elnök asszony, 6 percet kaptam, Öm, akkor most befejezném, és akkor a második körben nem szólalok fel. Eljárhatunk így, elnök asszony. Egy szóval, az Excel egy olyan közös vállalkozás, vagy joint undertaking, amely most a régi két eh, fúzionált vállalkozás helyét veszi át, ezzel kapcsolatban azonban további dokumentumokat várunk a számbevőszéktől, hogy meg tudjuk ítélni a helyzetet. Reméljük, hogy ebben az esetben, ha megkapjuk a dokumentumot, sikerül majd az XL-t, vagy az XL-et is mentesíteni. A számbevőszéktől tehát részletes információkat várunk az Excel kapcsán, és azt várjuk el, hogy az értékelés alapját adó dokumentumokba adjanak betekintést, a hiba százalék kalkulációt tárják fel számunkra, és tegyék világosá, hogy a kifizetések, illetve a FP7 és a Horizon 2020 közötti kifizetések párhuzamoságait is tárják föl, hiszen három évig még párhuzamosan zajlik ez a két projekt, Persze más-más költségvetési háttere van ennek két, két projektnek. Köszönöm a számbevészek együttműködését. Sokat dolgoztam velük együtt ezekben az ügyekben, és azt remélem, hogy a három elhalasztott mentesítésben is tovább tudunk lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a tanácsnak adom meg a szót, Henis Plasárt miniszter úrnak, köszönöm, miniszterasszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, nagyon örülök annak, hogy itt vagyok. Ez egy fontos vita ma. Az Európai Unió büdzséjének megvalósítása 2014-es költségvetési évre vonatkozólag a mentesítési eljárás keretében. 2023 A kollégám már egyszer be tudta terjeszteni ezt a tervezetet, és holnap a plenáris ülés itt a házban is szavazni fog erről. Azt nagyon oda kell figyelnünk az Európai Uniós költségekre, és arra, hogy költségvetési fegyelem szempontjából is rendben legyen minden. Ez egyébként az Európai Uniós jogi követelményekkel ből is fakad. Nagyon fontos tehát a kiadások ellenőrzés alatt tartása. A tanács azt javasolta, hogy a bizottság felé tolmácsolja megjegyzéseit az Európai Unió büdzsének végrehajtásával kapcsolatban, például a 4,4%-os hiba százalékra hívja fel a figyelmet, ez problémát jelent. Nagyon fontos területeken, mint a kohézió, a megzőgazdaság vagy a kutatás továbbra is magas a hiba határ. A tanácsot nagyon aggasztja az, hogy a számvevőszék szerint a nemzeti hatóságok, az Európai Bizottság és független auditorok is megfelelő információkkal rendelkeztek annak érdekében, hogy ezeket a hibahatárokat ki tudják, vagy hibákat ki tudják javítani. Ugyanakkor mindenkinek a saját felelőssége körében a tagállamoknak is mindent meg kell tennie a költségvetés végrehajtása érdekében. Kölcsönös együttműködés és a hibák elkerülése a fő cél, ezért hangsúlyozzuk azt, hogy az ellenőrzések minőségét kell javítani, hogy még azelőtt feltárjuk a hibákat, hogy a bizottsághoz kerüljenek. Itt nem több öm, ellenőrzésre van szó, nem, nem erre van szükség, hanem inkább jobb minőségű, időszerű ellenőrzésekre van szó, anélkül lehet ezt megvalósítani, hogy további ellenőrzési szinteket vezetnénk be. Arra is emlékeztetnénk, hogy a pénzügyi korrekciók nagyon fontos szerepet töltenek be az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. Ezeket fel kell függeszteni akkor, amikor nem megfelelő működést látunk, és amikor az implementáció nem valósul meg. A nem szabályszerű kifizetéseket pedig azonnal vissza kell kérni, igényelni, ezt biztosítanunk kell. Az Európai Tanács azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a 2016-os pénzügyi évre rendelkező vonatkoztatva a már rendelkezésre álló adatok alapján egy szisztematikus elemzést végezzen azzal kapcsolatban, hogy hol vannak a hibák, és milyen okokra, gyökerekre vezethetők azok vissza. A szabályok egyszerűsítése, rendkívül fontos abban, hogy pontos audit véleményt lehessen kiadni. Nagyon fontos továbbá, hogy a kedvezményezettek és az érintett hatóságok hatékonyabban használják fel ezeket a pénzeket, és így lehet hozzájárulni ahhoz, hogy olcsóbbá váljon az ellenőrzési mechanizmus is azt szeretnénk kérni, hogy egy állandó monitorozás valósuljon meg a kötelezettségvállalások tekintetében átlátható és időszerű információkat kellene biztosítani annak érdekében, hogy az alapokat jól lehessen kezelni. A hiba százalékok tekintetében a tanács rámutat arra, hogy csökkenteni kell a nemzeti GNI adatokból származó a hibák hatását. Végül a tanács nagyra értékeli a bizottság hozzáállását, a szembevőszék hozzáállását az Európai Unió költségvetés végrehajtással kapcsolatban. A tanács azt kéri, az, arra ösztönzi az Európai Bizottságot a szembevőszék ajánlásai után, hogy a leghatékonyabb értékelési rendszereket vezesse be az Európai Uniós költségvetésre a tagállamokkal együttműködésben. Lavajova asszony jelentéstevő a teljesítés alapú költségvetés védelmezője. Természetesen én most nagyon óvatos vagyok, és nem akarok elébe menni a tanács döntésének, de üdvözöljük az Európai Bizottság legutóbbi szakértői ülését, amelyen én is részt vehettem. Még mindig távol állunk attól, hogy a számvevőszék nem minősített jelentését kapjuk meg, de és minden politikai részterületen még mindig elég magas az becsült hibaérték. Az európai old költségvetés teljesítés kerete keretének az értékelésére sor került az MFF félidős felülvizsgálat és a következő MFF-re ezt figyelembe kell venni, és a számvevőszéktől azt kérjük, hogy időben adja meg az ajánlásait ezzel kapcsolatban. Elnök asszony, az elnökség elkezdte a munkát az MFF-fel kapcsolatban januárban, és az általános ügyek tanácsa április 12-én ülésezett a témában. A célunk az, hogy elég korán, korai időpontban megvizsgáljuk, hogy van, milyen korrekciós lehetőségek vannak, és azonosítottuk az előrelépési lehetőségeket és ezen vitáknak az összefoglalóját rendelkezésre bocsátjuk a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, és a kollégáknak annyit szeretnék mondani, hogy egy intézményközi követelmény miatt el kell mennie, de vissza fog térni, és megmond, most megadom a szót Georgieva biztosasszonynak, Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves jelentéstevők, tisztelt miniszterasszony, tisztelt Caldera, úr, eh, tisztelt számbevőszéki eh, tagok és szakértők, eh, kedves kollégák, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, különös tekintettel a jelentéstevőnek, és köszönjük szépen, hogy ennyire nagy komolysággal foglalkoznak a 2014-es mentesítési témával. Most olyan időpontban vagyunk, amikor Európa azt várja el tőlünk, hogy az emberek által hozott áldozatok eredményét, a költségvetést a lehető legjobban hajtsuk végre. Az ezévi mentesítési eljárás az a parlament, a tanács, a bizottság, a számvevőszék mind-mind egyetértenek abban, hogy mennyire fontos a költségvetés helyes végrehajtása. Hogy a költségvetés milyen eredményekkel jár, mennyire jó, mennyire eredményes a polgárok számára, illetve hogy mennyiben felel meg a szabályoknak. Tudom, hogy van még munkánk mindkét területen, Stabilizáltuk a hiba rátát, igyekszünk ezt csökkenteni, és próbáljuk a költségvetésből a lehető legtöbbet kihozni. Ahogy a miniszter asszony is most említette, 5-6 nappal ezelőtt, április 22-én került sor az első ülésre, amely a teljesítmény alapú költségvetés szakértőit ülteti egy asztalhoz, megvizsgáltuk ennek a mér, mérésének a lehetőségét, illetve hogy hogyan lehet szisztematikusan a teljesítmény alapú költségvetés felé, eredmény alapú költségvetés felé elmozdulni. Globajová jelentéstevő rendkívül elkötelezett az iránt, hogy a hogy amellett, hogy eddig mindig ugye a hiba határa koncentráltunk, de ezt most egy kicsit szeretnék kiterjeszteni, ezt a vitát, és a policy célkitűzésekre is szeretné ezt kiterjeszteni. Négy, áll, öm, négy öm, ajánlástról szeretnék beszámolni, ez persze nem teljes nem a teljesség igényével. Először is a kocsivetési prioritások kiigazítása, aztán jobb beszámolás az eredményekről és a teljesítményről, harmadszor a folyamatosan magas hiba határ megvilágítása, ezt a miniszterasszony is említette végül, de nem utolsó sorban pedig hogyan tudjunk a kockázatkezelés és a kockázat elkerülés között egyensúlyt kialakítani. Ahogy a középtávú felülvizsgálat felé közeledünk, itt az ideje annak, hogy őszintén nézzünk szembe azzal, hogy milyen mértékben vagyunk eh, képesek arra, hogy a politikai célkitűzéseinket eh, a költségvetés eh, céljaival összeegyeztessük. Ez a téma, ez a kérdés, ennek megvilágítása remélhetőleg fontos, konkrét tanulságokra vezet el bennünket, és meg kell azt is néznünk, hogy képesek vagyunk a költségvetés rugalmasságát kihasználni, amely az MFF-ben rejlik. A vitának egy másik része az, hogy ezek a politikai célkitűzések mennyiben valósulnak meg, mennyiben lesznek ezekből konkrét lépések, amelyek eredményekhez vezetnek. Nyilván önök is tudják, hogy a jelenlegi pénzügyi tervvel kapcsolatban nagy előrelépést tettünk, ami a prioritásokat illeti, eh, illetve azt illeti, hogy hogyan tudjuk mérni az eredményeinket de nem vagyunk tökéletesek, még további e, tanulságokat kell levonni, és a e, következő programgenerációra ezt majd lehet használni. Az intézményközi megállapodásra szeretném felhívni a figyelmet, az ezen, ennek keretében való együttműködéssel nagy eredményeket lehet elérni. Másodszor e, ez a jelentés azt mutatja, hogy jobban tudnak, jobb a beszámolás az eredményekről. Ebben nagyon jó előrelépést értünk el, de meg kell vizsgálni a források elosztását, és a jelentéstételt áramvonalasítani kell, a minőségi indikátorokat, indikátorokhoz jobban kell igazodni. Nagyon fontos lépésre kerül sor idén, amikor a 318-as cikknek megfelelő jelentés és az szintézis jelentés egy jelentésbe áll össze, és az Európai Uniós költségvetésről egy teljesebb képet ad. Emellett tudatában vagyunk annak szükségességének, hogy ösztönzőket nyújtsunk arra, hogy a kockázatok és a hibákat hamar időben felismerjük, és így jobban kezeljük ezeket. Folytatjuk a munkánkat a, azzal kapcsolatban is, hogy a hibák mennyiben több éves, több évente visszatérő hibák, és szeretnénk ösztönzőket nyújtani arra, hogy korrekciókat végezhessünk el, és ezzel csökkentsük a hibák polgárokra háruló költségeit. Harmadszor megvizsgáltuk azt, hogy mi a helyzet a folyamatosan magas hiba határokkal. Idén erről benyújtunk egy jelentést, ebben lesz egy elemzés is, és szeretném hangsúlyozni, hogy az előző több éves pénzügyi keret, 2007 2013 ig tartó pénzügyi keretből indultunk ki. Nagyon sok tanulságot lehet levonni ebből, sokat lehet még tanulni és fejlődni, de megnéztük, hogy melyek a szisztematikus, illetve rendszerben rejlő kockázatok. Végül, de nem utolsó sorban azt szeretnénk, hogyha az emberek tudatában lennének a kockázatkezelési lehetőségeknek. Az egyszerűsítésről beszélt a miniszter, asszony, ez nagyon fontos. A pénzügyi rendelet az egyszerűsítéssel nagy potenciált szabadít fel, de eh, nem tudjuk elérni a nulla eh, hiba határt, és eh, De nem, és az sem szabad, hogy hátat fordítsunk olyan tevékenységeknek, amelyek esetleg kockázatosabbak, de nagyon nagy a hozzáadott értékük. Vegyük például a fejlesztést. Hogyha meg akarjuk előzni a konfliktusokat, ha csökkenteni akarjuk a fejlődés vagy a fejlesztés hiányának katasztrofális következményeit, akkor a kockázatosabb területekre kell beruháznunk, és ezeket a kockázatokat kezelni kell, de nem akarjuk, hogy ezek elretettsenek attól, hogy a helyes dolgot tegyük meg, hogy helyesen cselekedjünk, hanem körbetett kézzel üljünk. A bevándorlásra ugyanez a hely, a, a, a, ezzel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, nagyon nagy kihívások előtte állunk, amelyek ráadásul napról napra változnak. Zabajov asszonytól idéznék, ő azt mondja, hogy a jövőből lesz a múlt. Ehhez azt tenném hozzá, hogy a múltból kell tanulnunk ahhoz, hogy jobb legyen a jövő, és a mentesítés ebből a szempontból kiváló alkalom. Merci, madame. Köszönöm szépen. Most pedig azonnal megadom a szót eh, Kádéra úrnak. Tessék, elnök úr. Prezident. Eh, eh, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Tisztelt biztos asszony, tisztelt miniszterasszony. Az Európai Számvevőszék örömmel fogadja ezt a lehetőséget, hogy ismét részt vehet a 2014-es pénzügyi év mentesítési eljárásának záró vitáján. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, az előadóknak, mindazoknak, akik már felszólaltak, és különös tekintettel Dlabajova asszonynak a kitűnő munkájáért, és természetesen a Kont bizottságnak is. A szakbizottság jelentése nagyon hasznos ezen gyakorlat szempontjából, és eh, a jelentés, különös tekintettel az EU költségvetéséről szóló jelentés nagyon fontos eh, tanulságokat von le, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Ezek közül nagyon sok arra munkára épül, amelyet a jelentésünkben már elvégeztünk. Tehát számunkra nagyon hasznos látni, hogy milyen komolyan veszik a különböző mentesítési jelentésekben az ajánlásainkat. Különös tekintettel, ami az EU költségvetését illeti, illetve az erről szóló mentesítési jelentést, úgy gondolom, hogy a kihívás most az, hogy biztosítsuk, hogy a múltból levont, a múltban levont tapasztalatok, különös tekintettel a 2014-es pénzügyi évre, ezek hosszú távú, de rövid távú javulást is előidéznek az Európai Unió forrásainak felhasználásában. Nagyon biztató már ma azt hallani, hogy milyen kötelezettségvállalást tanúsítanak az intézmények a cselekvés szükségessége mellett. Ahhoz, hogy ez valóban bekövetkezzen, fontos, hogy a levont tanulságok a félidei értékelésben is megjelenjenek, és tükröződjenek a pénzügyi szabályzat felülvizsgálatában is. És valóban együtt kell működnünk az összes intézménynek, mindenkinek a saját hatáskörében, hogy egy eredmény alapúbb költségvetést dolgozzunk ki. Tavaly elmondtuk, hogy itt az ideje egy teljesen új megközelítés alkalmazásának, a források alkalmazásának, illetve a kiadások elköltésének, és ez azt jelenti, hogy az EU költségvetése jobban kell, hogy igazodjon az EU stratégiai célkitűzéseihez, rugalmasabb kell, hogy legyen válság idején, említették a migrációt, illetve a menekült válságot, és hatékonyabban, eredményesebben kell felhasználni. Ezen a területen is van mit javítani. Az éves jelentés kapcsán meg kell birkózni a késedelmes fizetésekkel, illetve az, eredmény, az eredményekről szóló jelentéstételt is javítani kell. A bizottság örömmel fogadta az ajánlásokat, és most ezek mentén cselekszik, ami nagyon biztató. Ami bennünket illet, a számvevőszék nyomon követi a fejleményeket a 2015-ös éves jelentésben is, Jelenleg folyik ennek kidolgozása, és reméljük, hogy októberben, tehát a korábbi évekhez képest hamarabb tudjuk közzétenni. Ezért köszönöm a bizottságnak, és különösen Georgiava biztosnak, hogy támogatást nyújtott. Egyébként számítunk a parlament támogatására is ebben. Ugyanígy aktívan elköteleztük magunkat a parlamenttel való párbeszéd mellett, és a szakbizottságokkal való egyeztetés mellett, jelentéseket készítünk önök számára, hogy így hatékonyan gyakorolhassák az EU költségvetése, illetve a jogszabályok végrehajtása feletti ellenőrzési hatáskörüket. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, lezárásképpen szeretném elmondani, hogy az Európai Uniónak meg kellene ragadni ezt a lehetőséget, hogy alapvetően felülvizsgálja a különböző források, közforrások összegyűjtésének és elköltésének módját, hogy jobban elérjük az EU célkitűzéseit. Köszönöm. Köszönöm. Préda úr következik az APET nevében, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Az AFET bizottságban vagyok az életékes a jelentésért, és szeretném megköszönni az ajánlásokhoz kapott támogatást a különböző jelentésekben. Itt most arról van szó, hogy hogyan gazdálkodunk a költségvetéssel az EU külső fellépése szempontjából. Ha arról beszélünk, ugye, hogy hogyan kerül sor a források elköltésére, a külpolitikai célok elérése érdekében. Nagyon fontos látnunk, hogy milyen hatást kívánunk elérni, és ez különböző tényezőktől függ, függ a helyi, illetve regionális tényezőktől is, amelyek felett nincs befolyásunk ami az EU külső fellépésének költségvetését illeti, ez rugalmas kell, hogy legyen, azért, hogy gyorsan és hatékonyan reagálhasson a harmadik országokban bekövetkező fejleményekhez, eseményekhez. Úgy gondolom, hogy a forrásokkal való gazdálkodás teljességgel átlátható is kell, hogy legyen, és azt is fontosnak tartom, hogy a külügyi szolgálat, illetve, az, illetve a bizottság is küzdjön azért, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos késéseket elkerülje, illetve a hiba rátát is kerüljük el. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen. Most a Fejlesztési Bizottsági Bizottság nevében a képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök azt. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Köszönöm, hölgyeim és uraim. A Fejlesztési Bizottság jelentése az EU 2014-es költségvetésének végrehajtásáról, valamint a 8, 9, 10, 11. fejlesztési alapokról mm, felvet bizonyos aggályokat, amelyek a politikai állásfoglalásban szerepeltek. Először is a fejlesztési és a kont bizottság is hangoztatta azt, hogy bizonyos indokolatlan adatok egy nem hivatalos munkadokumentumból bekerültek a dokumentumba. Ezeket a kontbizottság sohasem hagyta jóvá. Határozottan ellenzem azt, hogy ezen dokumentumra vonatkozó bármilyen hivatkozás bekerüljön az anyagba. Az előadó azt is kéri, hogy a 11. fejlesztési alap egy negyedét a menekült válságra fordítsuk, holott ennek az a célja, hogy a fenntartható fejlődést segítse elő, valamint a létező hogyha létező menekült áramlatokra összpontosítanánk, ez egy téves jelzés lenne. Ezért azt kérném, hogy az 5-6-7-es módosítókra szavazzanak igennel, hogy ezáltal biztosítsuk ennek a jelentésnek az elfogadását, mert ez jobban tükrözi azt, hogy milyen missziókat hajtunk végre a régióban, és nem kérdőjelezi meg ezen nagyon fontos alap célkitűzéseit. Most Kázol következik az EMP bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai ügynökségek munkájáról szeretnék beszélni, az, az Eurofund, illetve a munkahelyi egészség és biztonsági ügynökség munkájáról szeretnék beszélni. Ezek nagyon fontos ügynökség, amelyek képzéssel, szakképzéssel foglalkoznak. Ezek mind olyan dolgok, amelyek jelenleg amelyek jelenleg fejlődnek az Európai Unióban, vagy ott van a kutatással foglalkozó ügynökség. Fontos azt is felmérnünk, hogy hogyan lehet az, igaz, az egészséges munkakörülményeket elterjeszteni, illetve az egészséget védeni. Pozitív dolgokat tudok csak mondani az ügynökségek, ezen ügynökség költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásáról. Fontosnak tartom, hogy szétválasszuk a különböző ügynökségek költségvetését, hiszen külön feladatuk van, és nagyon fontos az, hogy az ajánlások is testre szabottak és célzottak legyenek. Köszönöm. Elnök. Szalini úr következik a közlekedési bizottság nevében. Köszönöm szépen, biztos asszony, jó estét kívánok mindenkinek. Úgy gondolom, hogy a mentesítéssel kapcsolatban elgondolkodhatunk egy-két dolgon, a közlekedéssel kapcsolatban. Nagyon sok észrevételről beszélhetünk, de én leginkább a beruházásokra koncentrálnék. Ez nagyon fontos, hiszen a közlekedési politika ki kell, hogy szabaduljon a e, javaslat ideológiájából, leginkább a végrehajtásra kéne e, koncentrálni. Tehát az a kérdés, hogy milyen eredményeket tud letenni az asztalra a bizottság. A Juncker tervet halljuk már régóta. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez tényleg megvalósuljon, hiszen ez meg sokszorozza a tagállamok beruházási potenciáját. De számunkra a szakbizottságban ez egy nagy kérdőjel. Vajon a Connecting Europe Facility-től el lehet-e vonni forrásokat? Ott kell létrehozni megfelelő finanszírozást, ahol a magán és állami tőke képtelen erre. A Connecting Europe facility nem lehet elvonni finanszírozást, mert különben nem lesznek illetképesek, nem lesznek illetképesek a beruházásaink. A vasúti eset, tehát a vasútba történő beruházások esete egyértelműen bebizonyította ezt, úgyhogy jó lenne, hogyha a valóságban is megvalósulna azt, amit a Juncker tervvel kapcsolatban mondtak nekünk. Köszönöm szépen! Most már Letics úr következik a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről. Asszony, Letics asszony. Georgievum. Köszönöm szépen. Köszöntöm Georgieva asszony. A kohéziós politikában a hibaráta növekezett 2013-hoz képest, ami nem meglepő. Különböző módon értelmeztük a rendszert, és a rendszer szempontjából nem tudható, hogy mi a jó és mi a rossz, ami különböző értelmezési lehetőségeket nyújt. Ez pedig azt eredményezi, hogy vagy visszásságok, szabálytalanságok következnek be, vagy pedig késedelmek, azért mert nem használnak fel rendelkezésre álló alapokat a hibaráta miatt. Ez a helyzet a pénzügyi eszközökkel, amelyekkel kapcsolatban olyan nehezek az intézkedések, hogy könnyebb nem élni velük, noha bizonyos előnyökkel járnak. Egy egyszerű rendszer, lenne a megoldás arra, hogy csökkentsük a szabálytalanságokat, a képzésbe is bele kellene fektetnünk, és a pénzügyi nyomonkövetési intézkedéseket is támogatnunk kellene. Ez az az út, amelyen haladnunk kellene, azért, hogy hatékonyan végre tudjuk hajtani a kohéziós politikát és más politikákat, és jobban teljesítsen a költségvetés. De Castro képviselő következik a mezőgazdasági szakbizottság nevében. Presidente, Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, először is eh, Szanyi Tibornak szeretnék köszönetet mondani. Ő ma nem lehet itt, de nagyon jó munkát végzett, mint a mi véleményünk előadója. Nagyon jó volt az együttműködés a különböző frakciók között. 2014 átmeneti időszak volt a KAP történetében, tehát a régi programozási időszak és az új reform közötti zónáról beszélhetünk. A 2014-es év olyan év, amely még nem amelyben még nem valósult meg a teljes megvalósítás, amely még nem valósult meg az új reformok teljes átvétele, ez következő évekre várható, de nagyon fontos reformokról van szó. A hiba arány 2013-hoz képest csökkent, de még mindig nagyon sok lépést kell megtenni azért, hogy a különböző adminisztratív terheket csökkenteni tudjuk. A kap a kap egyszerűsítése komoly feladat, erre mindenképpen szükség van a támogatások, illetve a szankciók esetében is. Tehát hatékonyabbá és hatásosabbá kell tenni a mezőgazdasági célra elköltendő közösségi finanszírozást, és természetesen figyelembe kell venni a környezetvédelmi elképzeléseket is. Köszönöm szépen, Tum képviselő a Kultúrás Bizottság nevében. Uh, Köszönöm szépen elnök asszony, néhány megjegyzés a Kulturális Bizottság nevében. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az Erasmus Plus-ban eh, a finanszírozáshoz való hozzáférése eh, kapcsolatban vannak problémák. Az Erasmus Plus-t felfüggesztették Görögországban. Nagy eh, eh, halasztásokra került sor az audiovizuális ügynökség esetében a kifizetésekkel kapcsolatban. Ez elfogadhatatlan, ez a kedvezményezettek jogait károsan érinti. Az európai eh, iskolák, az európai számvevőszék által felvetett felvetett ajánlást nem érvényesítették, és a rotációs elvet a szenzitív posztokra nem hajtották végre. Az MFF és a stratégiai prioritások között ellentmondás van. És az európai értékek és a szolidaritást támogató program, ez nagyon fontos, de a jelenlegi finanszírozási szint elég alacsony, és nem valósul meg ezért az alap célja. Köszönöm. Nem láttam Makovája asszonyt, úgyhogy Düra asszonynak adom meg a szót, az alkotmányos, Düra úrnak adom meg a szót az Alkotmányos Bizottság nevében. Köszönöm szépen. Egy percig beszélhetek egy olyan témára, amelyre lehet, hogy önöknek apró. Három milliárd euróról van szó. Az Európai Parlament 2009 óta nem ellenőrzi ezt az eszközt, ezt a pénzt, azért, mert a bizottság és a, a tanács pingpongjátszmát játszik, és egymást télfelére ütögeti a labdát a bizottság visszautasítja a saját költségvetésébe bevonni a, a tanácsköltségvetését, a parlament pedig elutasítja a tanácsköltségvetésnek mentesítését. Úgyhogy nem tudjuk ellenőrizni ezt a költségvetést, akkor, amikor az átláthatóság nagyon fontos, fontosabb, mint valaha. Úgyhogy mi szerettük volna kihasználni a tanács és a bizottság jelenlétét arra, hogy azt kérjük tőle, hogy tőlük, hogy állapodjanak meg, és ezt a nevetséges helyzetet szüntessék meg. Nevetséges jogi szempontból és botrányos gazdasági szempontból. Hogyan lehet az, hogy a tanács minden típusú költségvetési ellenőrzés alól kihúzza magát? Köszönöm szépen, Ayala Sender, Közlekedési Bizottság. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Caldera úrnak, hiszen egyre hasznosabb jelentéseket hallhatunk tőle. Jelen esetben azt húztuk alá, vagy azt húzta alá, hogy 2014-ben nagyon nagy volt a hiba arány a közös, a közös kezelésű, illetve a kizárólagos kezelésű finanszírozás esetében. Nos, rendkívül nagy az ex ante az ex ante értékelékesek esetében a rizikó esélye, a kockázat veszélye. Szeretnék köszönetet mondani Labadajova asszonynak is, hiszen nagyon újszerű volt a megközelítése. Az ellenőrző, különböző ellenőrzési rendszereket kimerítően elemezte, és úgy gondolom, hogy ezzel, ennek kapcsán nagyon komoly vitára van szükség, de ez a fajta megközelítés nagyon sokat segít ebben. Köszönöm azt is, hogy ilyen pragmatikusan álltunk hozzá ehhez a kérdéshez. Jelenleg a parlament azt próbálja elérni, hogy ellenőrző, illetve társjogalkotó szerepét visszanyerje. Fontosnak tartom azt is, hogy elnökünknek, az Európai Parlament elnökének olyan sikeresen, ki, sikerült, olyan sikeresen ki tudott állni a parlament hatásköreinek megtartása mellett. Nos, úgy gondolom, hogy a, úgy gondolom, hogy ezt a megközelítést tudomásul kell venni az állam és kormányfőknek is. Köszönöm szépen, Ferber úr, következik a Gazdasági Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A e, Gazdaság és Monetáris Bizottság, főleg a három e, felügyeleti szervvel, a bank, az értékpapír és az e, biztosítási felügyeleti szervvel foglalkozott. Üdvözöljük azt, hogy a számvevőszék pozitívan értékelte ezeket az elszámolásokat, a szabályoknak megfelelően hajtották végre a költségvetést, és ezt nagyra értékeljük. De számos kritikai, kritika érintette ezeknek a hatóságoknak a munkamód rendszerét, ez eh, azért elég szégyenletes, hogy egy, eh, hat, egy ilyen hatóság nem úgy írta ki az eh, információs technológiai beszerzési projekteket, hogy ez megfeleljen a szabályoknak. Aztán egy évvel el kellett halasztanunk ezért a pénzpiaci felügyeleti feladatok végrehajtását. Aztán egy másik közbeszerzés esetében nagyon sok iránymutatást kellett betartani, amely amelyek beavatkozik a pénzügypiacokba. A jelentést elég kritikusan fogalmaztuk meg, és reméljük, hogy ez a mentesítés nem csak egy formális aktus, hanem valóban ebben a konkrét esetben ezen három ügynökség munkamódszerének a javításához vezet. E, hogyha ez így lenne, az Ekonának nagyon örülnek. Köszönöm szépen, most pedig a Blanco López úr következik, a Halászati Bizottság. Az Európai Ellenőrzési Ügynökség példamutatóan teljesít, a kötelezettségvállások és a kifizetések évről évre javulnak, 99, illetve 88 százalék volt ez 2014-ben, példamutató az, hogy milyen eredményeket értek el létrehozásuk óta, illetve az is, ahogyan hozzájárultak a közös halászati politikához. A hibaráta nagyon alacsony, például a személyzet csökkentés, illetve a költségvetés befagyasztása miatt szerintem kulcsfontosságú a forrásokat, a humán és anyagi forrásokat is növelni, hogy az ügynökség továbbra is eleget tegyen a ráruházott feladatokkal, amikor a közös halászati politikát megreformálták. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók nevében ö, hallgatjuk meg a hozzászólókat. Először is Celler úr másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony a parlament egy társjogalkotó a költségvetési eljárásban, ez azonban azt is jelenti, hogy ezzel feladatunk azt is elérni, hogy az Európai Uniós költségvetés eszközeit célzottat, de a szabályoknak, és a szabályoknak megfelelően hajtsák végre ez a megosztott menedzsmentben valósul meg eh, a tagállamokkal közös a felelősség. Tehát eh, nem szabad elbújni eh, a felelősség alól a szabályokat, és a, felelő, a szabálytalanságokat fel kell vetni annak érdekében, hogy az ellenőrző és felügyeleti funkciót ezek a tagállamok javítsák. Hogyha a célunk az, hogy 2%-os legyen maximum a hiba határ a végrehajtásban, akkor nem fogadhatjuk el, hogy a szék által megállapított hibatárok ettől jóval magasabbak, és általában mindig ugyanazokban a tagállamokban hogyha ami a pénzügyi korrektúrákat illeti, illetve a pénzek visszakövetelését egyes országok háromszorosát teszik ki más országok értékeinek, ez is egy olyan szám, amely arra utal, hogy a költségvetés nem célz, a költségvetés végrehajtása nem célzott, és így ezáltal a pénzügyi korrekciók keretében visszakövetelt pénzek olyan pénzek, amelyeket nem növekedésre, foglalkoztatásra adtak ki, pedig ez lett volna eredetileg a céljuk. A korrektúra és, az, és a pénzek visszahívása egy jó dolog egyébként, mert ez a, az Európai Uniós adófizetők védelmét szolgálja. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a szocialisták és a demokraták nevében Pirinszki úré a szó. Tessék két perc. Госпожо председател, уважаема госпожо Георгиева, дами и господа. Георгиева asszony, hölgyeim és uraim. Három felvetést szeretnék megosztani önökkel. Először is nagyon fontos elgondolkodnunk azon, hogy az adófizetők pénzét hogyan költjük el. Ez elgondolkodtató a hibaráta miatt. Nyilván a hibaráta egy jelentős indikátora a bizottságnak, a bizottság európai forrásokkal, illetve költségvetésre való gazdálkodásának. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy javulnak-e a kilátások, vannak-e jobb munkalehetőségek az alkalmazottak számára, látnak a munkavállalók számára, azért, mert az Európai Bizottság végrehajtja a költségvetési kitételeket. Gyabalova asszony jelentése tulajdonképpen egy nagyon jó módja annak, hogy mindkét aspektusra odafigyeljünk. A bizottság munkájának értékelésére. Gyabalova asszonynak szeretnék árnyékjelentéstevőként is köszönetet mondani. Van egy másik lényeges pontja ennek a jelentésnek, a 73-as pont. Ez azt tartalmazza, hogy az európai állampolgárok nem igazán értik a hibaráta fogalmát, és éppen ezért a számvevőszék, valamint az Európai Bizottság együtt kellene működjön egy olyan módszertanon, amely által ki, amelyet a meghatározható, meghatározhatjuk a hibaráta definíciót, illetve a jobb jelentéstételt is javítanunk kellene, így objektívan tudhatnánk, hogy ki költi el a forrásokat. Köszönöm szépen. Most Kozmiuk úr következik az ECR nevében. pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. Tisztelt számvevőszéki elnök úr. A mai vitában, amikor a 2014-es mentesítésről beszélünk, hozzászólásomat három ügynökségre szeretném koncentrálni. Két fontos gondot szeretnék felvázolni. Egyrészt a kifizetéseknél nagyon magas volt a hiba arány, 4,4 a 2012-es, 2013-as évekhez hasonlóan. Ami pedig az a kohéziót, illetve a mezőgazdaságot illeti, ami a kiadások 70%-át teszi ki, még magasabb volt a hiba arány 5,7, illetve 6,2% a két témában. A hiba arány nem azt jelenti feltétlenül, hogy pénzt veszítünk, vagy hogy nem megfelelően költjük el, mert elképzelhető, hogy ezek tökéletesen legális kiadások, de körülbelül mégis 5, 5 milliárd euróról van szó. a 2014-2020-as MFF-ben szintén magas hibarára számíthatunk, és attól félek, hogy az elkövetkező években ez nem jó abszorpciós arányhoz vezet. Köszönöm. Labajová asszony következik az ALDE nevében egy perc. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, hovořím nyní jako... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, árnyék jelentéstevőként szeretnék hozzászólni. Az Európai Fejlesztési Alap témájában töltöttem be ezt a tisztet. Szeretnék köszönetet mondani Claudia Schmidtnek, az, a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, kitűnő volt az együttműködés. Örülök annak, hogy az Európai Fejlesztési Alap jelentésében néhány módosítom megállta a próbát, és most már nagyon sokféle nagyon sok jelentésben ezek általánosultak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gazdasági feltételeket tiszteletben tartsuk, illetve hogy a valósággal ne veszítsük el a kapcsolatunkat. De mégis nagy változásra van szükség, még az e- Európai Fejlesztési Alapon belül is. Csak úgy, mint az Európai Bizottságról szóló mentesítés témájában, úgy gondolom, hogy itt is meg kell azt vizsgálni, hogy az igazi prioritásokra hegyezzük-e ki a finanszírozást. Most a prioritások egyértelműek, a migrációs válság, illetve a terrorizmus elleni harc. Hogyha ezt nem tesszük meg, ha nem erre hegyezzük a finanszírozást, akkor azzal magunk alatt vágjuk a fát. Fontosnak tartom tehát, hogy azokat a területeket finanszírozzuk, amelyek a legpozitívabbak Európának, illetve a tagállamoknak. Európa integritása és fejlődése az alap értékeinkektől függ. Ezeken az értékeken alapult meg az Európai Unió 70 évvel ezelőtt, ne felejtsük el ezeket. Köszönöm szépen, Kari képviselő következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik kiváló jelentéseket készítettek, de azt is el kell mondanom, hogy reménytelenség hangulatát látom itt terjedni. Már, te, már egy éve is beszéltünk ugye a költségvetésekről, most megint, és újra és újra az feltesszük ezeket az abszurd kérdéseket, és a tanács nem válaszol. Ez abszurd, és nem csak bennünket gúnyol ki, hanem a polgárokat is általában. Itt az Európai Parlamentben mi azt szeretnénk, hogyha úgy tekintenénk ránk, tekintenének ránk, mint a Európa őrzőire. Gyakran hallottuk azt, hogy nyitottnak és átláthatónak kell lenni, de nem kapunk konkrét válaszokat a kérdéseinkre a tanácstól nem történik semmi, mindegy, hogy hogyan reagálunk, és ez azt jelenti, hogy a polgárokat sem tartják tiszteletben. Az Európai Bizottság javára azonban el kell mondani, hogy jó munkát végeztek, de még mindig nagyon sok probléma van természetesen, még mindig nagyon magas a hiba határ. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy tennének -e ezért valamit, de egy kicsit úgy érezzük, mintha másokra akarnák hárítani a felelősséget. Ez annyira frusztráló, hogy az adófizetők pénzét ilyen magas hibahatárral költjük el, a polgároknak tartozunk ennyivel. ez képviselői a szó egy percre a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hibaráta az Európai Fejlesztési Alap esetében sokkal magasabb, mint a megengedett hibaráta. Ez már a harmadik alkalom, hogy a hibaráta ilyen magas, és úgy gondoljuk, hogy a legtöbb hiba orvosolható lenne, elkerülhető lenne, lemehetnénk egészen egy két százalékos arányig, és így jobban tudnánk összpontosítani egy projekt sikerére. A jogszerűség is egy olyan kérdés, amit régen el kellett volna érni, egy lépést, egy további lépést kell tennünk, azt kell elvárnunk, hogy a projektek célorientáltak legyenek, célirányosak, és valóban a fejlesztést biztosítsák a különböző régiókban. A szociális ügyekre, az emberi jogokra és a környezetvédelemre kell összpontosítanunk. Köszönöm szépen, most az FDD nevében Valli úr következik másfél. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió költségvetében 150 milliárdnyi euróról van szó, amely 500 millió é és ezért nagyon fontos az, hogy helyesen el tudjunk számolni ezzel a költségvetéssel, mégpedig teljes átláthatósággal. Éppen ezért azt kérnénk, hogy a teljes pénzügyi dokumentációt hozzák nyilvánosságra európai alapok tekintetében, a strukturális és egyéb alapok esetében is. A nagyon sokszor értelmetlen projektekről beszélünk, európai támogatással, például a Torino Lyon projekt. És sajnálatos, hogy nincs megfelelő átláthatóság. A regionális projektek esetében is ugyanez a probléma, erről a számvevőszék is beszámol, nincs átláthatóság. Vagy a migráns kérdésben is, a menekült kérdésben is nagyon fontos az, hogy az átláthatóság legyen, nem szabad a sürgősség vagy a vészhelyzet e ürügyével takarózni. Átláthatóságra van szükség a különböző egyéb alapokkal kapcsolatban is, teljes tájékoztatást kérünk, legyen minden nyilvános, vagy a Törökországgal kapcsolatos megegyezés esetében is. Törökország egy olyan ország, amely nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. Holnap egy nagyon fontos módosítóról fogunk szavazni, amely a tudományos adatok nyilvánosságra hozataláról szól, az EFSA adatai ezek. Nem tudjuk, hogy mérget vagy nem. Ez az Európa vajon mit véd? a Monsanto cég érdekeit, vagy az európaiak egészségét. Fontosnak tartom az, hogy a tudományos folyamatokat is teljes átláthatósággal kezeljük. Köszönöm szépen, Alió kolléga következik, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, az európai architektúra ez amúgy is bonyolult, ezt még külön bonyolítja a pazarlás, a nagyon technikai előírások, a túlzott szabályok, még gusba kötik az embereket. Gyakran egyik évről a másikra ugyanazokat a hibákat ismétlik meg, és gyakorlatilag soha nem javítják ki. Az egyetlen megelégedésre okutató dolog az az, hogy a számvevőszék egyre jobban dolgozik, és egyre jobban rámutat a problémákra. Fennmarad ez a kérdés, hogy mi a helyzet, lett az Európai Parlament elnöke által az intézményi pénzeszközök felhasználásával a e, választási kampányra nem adott erre világos választ, és ezt e, meglepőnek tartom, hogy e, a néppárt és a szocialisták egyetértve hallgatnak erről a fontos kérdésről. Ez egy nagyon kínos kérdés, és ez az egész intézményt érinti. Köszönöm. Köszönöm. Epitideios képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Betegség Megelőzési Központ, valamint az általa elvégzett feladatok nagyon fontosak, és ehhez kellő finanszírozást kell biztosítanunk. A következő volna a kérdésem. A központ Tájékoztatott-e valakit arról a tragikus és elfogadatlan helyzetről, amely az egészségügyi ágazatban megfigyelhető, azért, mert az EU a görög népre elfogadhatatlan feltételeket kényszerített rá az utóbbi hat és fél évben a mentőcsomagért cserébe. Tudja valaki, hogy az egészségügyi ellátás gyakorlatilag a megszorító intézkedések miatt nem létezik Görögországban, hiszen az ágazat alig kapott forrásokat. Tudják-e azt, hogy a kórház igazgatók és az orvosok hetente el kell döntsék azt, hogy milyen ellátást, illetve milyen kezeléseket szakítsanak meg, nincs elég pénz a gyógyszerekre, és ennek az az eredménye, hogy a tehetetlen betegek meghalnak. Tudják-e azt, hogy a gyógyszerkészítmények és az orvostechnikai berendezések szolgáltatói is csökkentették a szállításaikat, ami megint csak tragikus hatással van a betegekre. Kevesebb ennivalót juttatnak. A mortalitás, az elhalálozási jelen is növekedett sokkal magasabb, mint az Európai Unió más országaiban. A legtöbb gyerek nem tud oltást kapni, a gyermekhalandóság is növekedett, és a koraszülött gyermekek száma is a megfelelő ellátás hiánya miatt növekszik. Mit tesz az Európai Unió, hogy feltartóztassa ezt a népírtást, amelynek Görögország az áldozata? Több százezer illegális migráns jön, akik súlyos, rég elfeledett betegségeket hoznak Görögországba. Nagyon túlépte az időt. Zdehovszki úr következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Inge Gresslének és többi kollégámnak a KONT szakbizottságban. Kitűnő munkát végeztek a jelentéssel kapcsolatban. Hihetetlenül nagy munka áll mögöttünk. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság lassan, de biztosan az egyik legnagyobb tiszteletre méltó szakbizottság lesz a parlamentnek. Két dologra szeretnék ma kitérni. Először is hadd mondjam el azt, hogy a külügyi szolgálat, Mogherini asszony szolgálata hogyan teljesített. Nézzük ennek az ügynökségnek a struktúráját, a felépítését. Szerintem túlságosan átláthatatlan és bonyolult a szerkezeti felépítés, ezáltal átláthatatlan. Sajnos nagyon lassú a döntéshozatal, nincs megfelelő elemzés, és nagyon lassúak a különböző, nagyon lassúak a különböző folyamatok, ugyanígy a munkatársak felvétele átláthatatlan, lassú, nehézkes. A diplomaták felvétele megkérdőjelezhető, csak régi tagállamokbeli diplomatákat vesznek fel, nincsenek új, államok, új tagállamokbeli diplomaták. A különböző irodák működése sem normális. Azért a tanácsot is szeretném kritizálni. A tanács ugyanis nem segített a mentesítési folyamatban. Szeretném, hogy ezt a hosszú, ezt a régen fönálló problémát végre megoldanák, megoldanánk a tanácsnak nem tudjuk megadni a mentesítést, mert nem halandóak együttműködni. Köszönöm, Liberácki kollega, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, tisztelt Kádár elnök, hadd kezdjem egy szép mondattal, Gabályova asszony részéről. Ő azt mondta, hogy a mentesítést nem fogják politikai játszmákra kihasználni. Emellett szeretnék utalni Piper úr jelentésére. Köszönöm az együttműködést. Ő azt mondta, az Európai Parlament munkájának az értékéről és jelentőségéről. És a biztos asszony pedig két fontos mérési módszert említett, illetve mutatót említett a politikai célok, illetve a hibahatár. Az Európai Parlament esetében 0,5% a hiba határ, tavaly 1% volt, úgyhogy javult a helyzet. A parlament, a parlament híre egyre jobb, ritkán szoktuk a hálánkat kifejezni Schulz elnöknek és vele főtitkárnak, pedig ez fontos lenne. Köszönöm szépen. Gerbrandi úr, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az összes előadónak a kitűnő munkát, és az Európai Bizottságnak, valamint a számvevőszéknek és a holland elnökségnek a jelenlétét is szeretném megköszönni. Számomra az a fontos, és kénytelen vagyok megállapítani, hogy a mi elnökünk nincs itt, pont ő, annak ellenére, hogy parlamentként mentesítjük, megadjuk a mentesítést az elnökünknek. Szeretném még egyszer elérni azt, hogy az elnökünk itt legyen. Elnézést, de úgy tűnik, hogy a tolmácsolás nem minden kabinból jön. Gond van a tolmácsolással. Minden megoldódott? Folytathatja. Shall I just continue, or... Most akkor folytassam, vagy kezdjem előről? Nos, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy valóban sajnálom, hogy pont a tisztelt ház elnöke nincs jelen, ugyanis mentesítést nyújtunk. Szeretném, hogy még egyszer ez az üzenet eljut hozzá. Holland vagyok, és a legutóbbi választási kampányban tapasztaltam, hogy az intézmény mennyire érzékeny, kényes helyzetben van. Hollandiában ugyanis egyetlen pont körül forgott a vita a kampány során, ez pedig a költségekkel kapcsolatos általánydíj, a többit gyakorlatilag félresöpölte a nyilvános vita. Gyakorlatilag erről az egy dologról volt szó. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy mi a parlament átláthatóak legyünk a költségek kiadásával kapcsolatban. Két évvel ezelőtt a plenáris ülés egy állásfoglalást hagyott jóvá, egy kérés fogalmaztunk meg a főtitkárhoz egy light touch arrangement érdekében. Annyira nem nehéz mégsem, hogy irányítsuk, hogy ellenőrzésünk alá vonjuk ezeket a kiadásokat, de ez mégsem történt meg. Most van egy újabb módosító indítvány erre vonatkozóan. A, nem csak a kollégáimat szeretném arra kérni, hogy támogassák, hanem az elnök asszonyt is szeretném arra kérni, hogy használjuk ezt ki idén. Acceptez-vous une blue card? A kék kártya kérdését el, elfogad-e Liberecki úrtól, Gebrandi úr? Panie Gerbrand, ja mam pytanie. Skoro pan... tisztelt képviselő, volna egy kérdésem. Schulz úr esetén ugye Spicen kandidátról beszélt, az ön frakció vezetőjét ő hozzá fordult -e, hiszen őt is ilyen csúcsjelölként, csúcsjelöltként kezelték? Well, Mr. Liberatsky, maybe it was... Liberatsky úr, lehet, hogy az volt a baj, hogy hollandul beszéltem. Nem az elnököt bíráltam, én nem Schulz urat bíráltam, hanem az elnököt. Nem azért, mert ő egy spitzen kandidát volt. Azért bíráltam, mert mentesítést nyújtunk az elnöknek, a parlament elnökének, és úgy gondolom, legalábbis a nemzeti parlamentekben ez a szokás, ez a szabály, hogy a tisztelt ház elnöke itt kellene legyen, amikor az intézmény mentesítési eljárásáról van szó. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy ki milyen politikai párthoz tartozik, vagy milyen hivatalt tölt be. Ez egy általános elv számomra legalábbis. Én úgy hiszem, hogy a ház elnöke itt kellene legyen, és feleséget kellene vállaljon. Gebrandi úr, egy második kérdés is elfogadna? Ajala Senderos. Sí, señor. Gerbrandi úr, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy ezen elv alapján akkor itt kellene lennie Juncker úrnak és Tusk úrnak is, nem? Én ezt a módosítót nem láttam, de remélem, hogy legközelebb majd beterjeszti megint. Igen, Ayala Szender asszony, azt hiszem, hogy ez valóban fontos, de ezt az üzenetet évről évre ismételem és ismételgetem, és úgy gondolom, hogy mivel ez itt a mi házunk, nem mindig a világ egyéb részeit, illetve a más intézményeket, a több intézményt bíráljuk, hanem bíráljuk saját magunkat is, ezt gyakrabban kellene tennünk, önkritikát gyakorolnunk, és a saját funkciónkat bírálni, de egyetértek önnel. Javor. Javor úr, a szó. Merci, madame. I would like to talk about... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ányék jelentősként két mentesítésről szeretnék beszélni. Először is az EFSA itt eh, az átláthatóság és az érdekkonfliktusok esetén nagyon sok szabálytalanságra került sor az e- EFSA esetében. Azt hiszem, hogy egyértelműnek kell lenni, és nem szabadna megadni a mentesítést az élelmiszerbiztonsági ügynökségnek addig, amíg eh, nem sikerül megoldani az érdekkonfliktusok problémáját. Másodszor parlamenti eh, mentesítés az Európai Parlament különböző különböző botrányokra mutogat, eh, Panama iratok, dízel, stb. Wikileaks, és ezen gondolkodunk, hogy ki a felelős ezért. A másik oldalon pedig más képviselők maguk a képviselők sem igazán átláthatóak, ami a saját kiadásaik átláthatóságát illeti. Itt az általános képviselői költséghozzájárulásokról beszélek. Itt átláthatóknak kell lennünk nekünk is azért, hogy magunk is hitelesek legyünk. Ne csak másra mutogassunk, hanem saját magunk is feleljünk meg az elvárásainknak. Köszönöm szépen, Ánem az képviselő voorzitter collega's er zijn weinig <clears throat> momenten waarop deze. tisztelt kollégák kevésszer gondolkodik el az európai unió saját létén a mentesítés kiváló alkalom arra hogy az európai parlament elgondolkodjon néhány dolgot, dolgon szinte vallásos dogmatizmusról van szó a és mindig azt szoktuk gondolni, hogy több Európa jelenti a megoldást, szerintem ennek véget kell venni. Itt van a... mutatja ezt a migrációs válság is. Az európai lakosság már nem fogadja el azt, amit Európától hall és kap. Nagyon arrogáns reakciókat hallottunk, például a hollandiai népszavazásról is. Köszönöm

Szeretnék több aspektusra kitérni a közös vállalkozásokra vonatkozó mentesítés kapcsán. Most hét ilyen vállalkozásról van szó. Noha voltak kisebb konfliktusaink az előadóval, öt ügynökség esetében a Clean Sky, Sisar, ITER és mások esetében sikerült megállapodnunk. Ezek a legnagyra törőbb energiaprojektek az egész világon az Európai Unió mellett vannak más országok is, amelyek részt, venne, részt vesznek, például az energiafúzió által az Európai Unió az egyik legjelentősebb partner. Ezen országok, a résztvevő országok a termonukleáris energia felhasználásán dolgoznak. Ez pedig egy olyan technológia, ami rendkívül ígéretes, és éppen ezért ez egy kiemelkedő projekt. Tisztában vagyok a felmerült problémákkal, illetve az, hogy a költségvetés sem volt realisztikus, de úgy gondolom, hogy egy új menedzsment új megoldásokat hozhat, egy új cselekvési tervet, egy új megközelítést, és remélem, hogy mindezt értékeljük. Mr. Toher. Köszönöm szépen, Toher úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az ALDE frakció nevében Szeretnék a számbevőszék elnökének és a számbevőszéknek köszönetet mondani, kiváló jelentést készítettek, ez nagyon fontos a parlament számára. Köszönöm a jelentéstevőnek is, Nevajva asszonynak a munkáját, a jelentést, a jelentésben nagyon fontos információkat osztott meg velünk, és a közpénzek jobb felhasználása vezet bennünket. Az innováció, növekedés, kutatás, fejlesztés, ezeknek mindnek, mindnek pénzre van szükségük, ezért nagyon fontos, hogy ne pazaroljunk a pénzzel. A számvevőszék ezen a területen már tavaly is mutatott fel szabálytalanságokat, ezeket meg kell szüntetni. Emellett nagyon fontos az eredmény alapú költségvetés. Itt Györgyéva asszonynak köszönetet szeretnénk mondani munkájáért, és ösztönözzük őt arra, hogy még határozottabban küzdjön ezért az ügyért. Egy javaslatot várunk öntől kísérleti projektekre, ezek végrehajtására, és így tudnánk közösen beszélni arról, hogy a modern költségvetés világában hogy lehet jobb költségvetést elfogadni. A parlamentnek magának is el kellene kezdenie komolyabban venni a számbevőszéket és nagyobb értéket képviseljenek a szakbizottságokban a külön különjelentések. A parlament ezt a rengeteg adatot, hogyha jobban kihasználja, akkor jobb eredményre juthatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászóló szárvama úr másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlament a bizottságot és egyéb intézményeknek mentesítést ad, és egyre nagyobb feladatot jelent ez az Európai Parlament számára. Ez egy általános megjegyzés. Tulajdonképpen miért annyira fontos ez a mentesítés? Azért ilyen fontos, mert az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény, európai intézmény, amelyet a polgárok közvetlenül választanak meg, és ezért nekünk jutott az a kulcsfontosságú szerep, hogy az adófizetők pénzének eh, kiadását ellenőrizzük. A feladatunk az átláthatóság erősítése a, eh, és a demokratikus elszámoltathatóság erősítése. A szerepünk az, hogy biztosítsuk, hogy közös szabályainkat betartják. Emellett eh, javítanunk kell az elszámoltathatóságot, az eredményre kell koncentrálni, teljesítésre, de közben be kell vallanunk azt is, hogyha hibáztunk, és ezt ki kell javítani. A legfontosabb az, hogy a parlament szerepe az eljárásban, ezt erősíteni kell. A mentesítést gyakran a mentesítésre gyakran nem figyelnek oda eléggé, pedig, és ez azért van, mert nem kapja meg azt a szerepet, ami jár neki. Ami a mentesítést illeti, hogyha ennek nem jut nagyobb figyelem, akkor nem csak a parlament, hanem az egész unió szerepét ássuk alá. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Következő hozzászóló Kádenbach asszony, egy perc. Tisztelt parlament, Először is a számvevőszéknek szeretnék köszönetet mondani a remek együttműködésért. Ez az együttműködés kívánatos lenne a tanácssal is. Ahogy az elmúlt évek bizottság megint javasolja a tanács a javasolja, hogy ne biztosítsuk a mentesítést a tanács és a bizottság esetében, hanem halasszuk ezt el. Ahogy az elmúlt években is ez megtörtént, az parlament ezen döntése azzal magyarázható, hogy a tanács részéről nem volt kellő együttműködési készség, mert a mentesítés szempontjából eltérőek az értelmezések. A tanács évek óta nem hajlandó a vonatkozó adatokat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, ezek szükségesek lennének az egyértelmű mentesítéshez az átláthatóság és a felelősség miatt, amelyet tartozunk az európai polgároknak, az általuk előteremtett pénzügyi eszközök miatt, jó lenne, hogyha a tanács is elismerni azt a tényt, hogy az egész európai költségvetés felett egy demokratikusan megválasztott legitim intézmény a parlament hatáskörébe tartozik. Mr. Alius. Köszönöm szépen. Ali úr következik, másfél perce van. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Georgieva asszony, tisztelt Kadéra úr! Kedves kollégák, először is vonulnak szeretnék gratulálni az ügynökségekről szóló 2014-es mentesítési jelentéssel kapcsolatban. 1,9 milliárd euróról van szó. Ezek az vizsgált ügynökségek körülbelül 10 ezer embert alkalmaznak. Nagyon fontos, hogy az eredmény alapú költségvetést bevezettük, Fontosnak tartom azt, hogy azt is figyelembe vegyük, hogy az ügynökségek milyen munkát végeznek a polgárok érdekében. Ugyanakkor azt is fel kell tárni, hogy ezt a teljes minden alapú modellt hogyan lehetne továbbiakban még javítani. A különböző struktúrák átláthatóságát növelni kell, hiszen európai adófizetők pénzének elküldéséről van szó. Az ügynökségek próbálkoztak már, hogy saját lépéseket tegyenek ez irányba, de fontosnak tartom, hogy legyen egy közös megközelítés. Kérem, hogy a bizottság kérje fel az ügynökségeket, hogy ezt a munkát tovább folytassák. Nagyon fontosnak tartom tovább azt, hogy tájékoztassák a polgárokat a tevékenységükről. Éppen ezért láthatóságukat növelni kell a különböző közösségi és egyéb oldalakon. Úgy gondolom, hogy pozitív változás, a, az euró, a pozitív változás az, hogy ügynökségek jobban működnek, és reméljük, hogy az Európai Uniós szakpolitikákat is jobban tudják majd megvalósítani. Köszönöm szépen, Ali úr. Gressle asszony következik másfél perc. Frau Präsidentin. Elnök asszony. Tisztelt számbevőszéki elnök, tisztelt alelnök asszony, nagyon örülök annak, hogy itt van. Én is szeretnék köszönetet mondani a holland elnökségnek, hogy itt voltak. Nem gyakran állunk kapcsolatban védelmi miniszterekkel, nem tudom, hogy maradandó emlékeket hagyunk-e önben, de Remélem, hogy átadja az üzenetet, hogy szeretnénk köszönetet mondani a holland elnökségnek a munkájáért. Kádera úr, ami a hatékonyságot illeti, az ember gondolkodik, azon, hogy kik nyerjék meg a, kik nyerjék meg a legfontosabb díjat az ebben a házban, mégpedig a tolmácsok, akik nagyon nagy fáradozásokat tettek, és nagyon nagy áldozatokat tettek a megtakarításért az Európai Parlamentben, nagyon hatékonyan dolgoznak, ezt a hatékonyságot ki kell használni, és a kollégáimnak szeretném elmondani, hogy nem célra vezető leg nagyobb lobbistának lenni, Nyilván mindenki észrevette, hogy a fejlesztési segélyeknek már vége, csak mi nem. Nagyon proaktívnak kell lenni. A DEFCO nyomása alatt vagyunk, és a Fejlesztési Bizottság nyomása alatt vagyunk. Az információt ezt megfelelően kell értékelni. Szeretnék, szeretném a bizottságot ösztönözni, hogy hangsúlyozzák azt, hogy a e, hivatalt viselők sem az Európai Unió belül, sem azon kívül nem igényelhetnek támogatást, pénzügyi támogatást. Köszönöm szépen, Novakov képviselő másfél percet. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. Valóban értem, hogy összezavarnak bennünket a számok, de végeredményben az időszak végén növekedhet a hibaráta, ugyanakkor azért nem kellene túlzottan gyanakvónak lennünk. Egyemű, hogy amikor elérkezett a mentesítési eljárás ideje, akkor tudnunk kell, hogy vannak intézmények, amelyekkel jó az együttműködés, de én a következőt javasolnám. Azt szeretném, hogy jövőre inkább a függőben levő kifizetésekre helyezzük a hangsúlyt, mert csak így fogjuk elérni az Európa 2020-as célkitűzéseket. A demokrácia érdekében ezt kell tennünk. Én úgy vélem, hogy ez érezhető kell, hogy legyen az állampolgárok számára is, és ezt úgy tudjuk elérni, hogyha az európai forrásokat jobban használjuk fel a kedvezményezettek, akik jól teljesítenek, őket több finanszírozással kell ellátni. Bulgária a közbeszerzési jogszabályt végrehajtotta. 2015-ben Bulgária esetében az európai források lehívásának aránya nagyon jó volt. Köszönöm képviselő úr, ezzel a képviselői hozzászólások végére is értünk, és a KSDI eljárás következik mindenkinek szeretnék szót adni de egy perc áll mindenki rendelkezésére. elsőként sojdrova képviselő asszonynak adok szót. madame sojdrova. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én azért kértem szót, hogy a mentesítésről beszélhessek, a 2014-es parlamenti mentesítésről, a Lux filmdíjat szeretném támogatni, illetve azt, hogy ez továbbra is folytatódjon. A 2010-ös költségvetés 395 ezer euróra csökkentették a, a, különbö, a különböző ceremóniák, a feliratozás, ezek a költségek. Ez azt jelenti, hogy ennek plusz még Ezeket a filmeket, vagy ez a díjat promóciós költségek is kísérik, ez közül, körülbelül 170 ezer euró, és ne felejtjük el, hogy Európa szerte rengetegen megtekintették ezeket a filmeket. Ne feledjük, hogy ezt a pénzt arra költjük, hogy európai filmkészítőket támogassunk. Marias képviselő, köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos kérdés az Európai Unióban Görögország szempontjából. Görögország milliókat költött a szervezet támogatására. óriási irodák vannak, mégiscsak tíz szemét alkalmaznak, mert az operatív központot Aténba helyezték át. Ennek ellenére a görög hatóságok az összes kötelezettségvállásukat teljesítették az ENISA működés, működtetésével kapcsolatban. A Költségvetési Bizottság támogatta az ENISA tevékenységét, és Heraklionban támogatta az ügynökséget. 2012 óta egy Heraklóni képviselőként én küzdöttem az iroda bezárása ellen. A múlt héten az Eniza eljött ide, voltak itt többen, akik nagyon szarkasztikusan nyilatkoztak ezen kérdése kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt számbevőszéki elnök úr, tisztelt biztos asszony. A mai vita során a mentesítésről beszélünk, 53 szereplő mentesítéséről. Ez nagyon komplex és összetett téma, az a ügynökségre szeretnék utalni. Ügynökségre szeretnék utalni, a számbevőszéknek köszönetet mondani, kiváló munkát végzett. Megállapította, hogy továbbra is, ami a pénzügyi segítségnyújtást illeti, még nagyon sok a gyenge pont, és nem megfelelő az ellenőrzés, és ezért gyakran hibásan utalják ki a pénzeket, és az, az átláthatóság nem valósul meg. Öt a ügynökség esetében nagy hiányosságra utaltak a Frontex, a Környezetvédelmi Bizottság, az, a élelmiszerbiztonság, illetve a betegség megelőzési és ellenőrzési ügynökség. A, a kifizetések, illetve a támogatások 92%-át ez az öt ügynökség adja ki, 750 millió eurót. Aztán azt is megvizsgálták, hogy milyen lehetőségek vannak a javításra, és az elnök megszakítja ahhoz beszólót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. Örülök annak, hogy a szakbizottságoknak és az árnyékjelentéstevőknek köszönhetően egy kicsit érdekesebbek ezek a jelentések. Kicsit, mintha megfűszereztük volna ezeket a jelentéseket. A kifizetésekről szeretnék beszélni. A több éves, a több éves alapoknál, például a kohéziós alapoknál, nagyon sok kritika érte a kifizetések kislekedését, és ez helyén való, mármint a kritika. A kezdeményezetteknek nagyon későn fizetjük ki a kifizetéseket, és ezzel azt hiszem, hogy az egész európai szakpolitika sorsa forog Örülök annak, hogy ezekre a problémákra utaltunk a jelentésben, és örülök arra, annak, hogy nem csak a kohéziós politikában mutatok ezt ki, hanem a kulturális projektekben és más esetekben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. természetesen nagyon fontos az hogy az európai parlament tudja ellenőrizni a költségvetést és azt hogy megfelelően költöttük e a közpénzeket az átláthatóság nagyon fontos és az is hogy eredmény alapúságot A különböző kísérleti projektekről szeretnék beszélni. Erre kéne koncentrálnunk a jövőben, főleg a COP21-gyel kapcsolatos ígéretek kapcsán a megújuló energiaforrások esetében Európa szeretne úttörő szerepet vállalni, úgyhogy ezt meg kell valósítani ilyen szinten is. Még egy dologról szeretnék beszélni, amiről nem nagyon beszélünk, ez pedig a saját erőforrások kérdése. Az előző, előző parlamenti ciklusban sokat beszéltünk erről, valamiért most ebben a ciklusban ezt elfelejtettük. A tagállamok valószínűleg többet fizetnek majd be az Európai Unióban, viszont a szükségletek folytonosan nőnek, tehát vizsgáljuk meg a saját források kérdését. Ezzel a lista végére is értünk, most pedig megadom a szerzőnek, Kálderra úrnak a szót, parancsoljon. Két perc áll rendelkezésére, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a az Európai Számvevőszék munkájának elismeréséért, ez nagyon biztató. Örömmel fogadjuk a jövőbeli ellenőrzésekkel kapcsolatos megjegyzéseket, amelyek majd a mentesítési jelentésekbe kerülnek. Szeretném, hogy a számvevőszék továbbra is alkalmazza ezt a megközelítését, és a bizottságnak az EU 2020-as stratégia végrehajtásáról szóló teljesítményét értékelje a közös vállalkozásokkal kapcsolatban feljegyeztük, hogy több információra van szükség, de szeretném megjegyezni, hogy a mentesítési jelentésekre vonatkozó ajánlás, amelyek alapján egy módszertani probléma a hibaráta, amelyet a számvevőszéknek és a bizottságnak kellene megoldania, ez valószínűleg nem túl hasznos számunkra. A probléma ugyanis az, hogy magának a problémának a kiváltó okait kell kezelnünk. És köszönöm Georgiába alelnöknek a kockázati tényezőkre vonatkozó megjegyzését. Azok, akik jogszabályokat alkotnak, akik megállapodnak abban, hogy támogatást kapjanak a projektek, kellő kezd, a kezdettől fogva tisztában kell legyenek, hogy milyen kockázatot voltanak felvállalni. Ezt ne az ellenőrzőktől, az ellenőröktől kérjék, az ellenőröknek azonosítaniuk kell, hogy van-e valós hibaráta. Tehát tudomásul vesszük, amit mondtak, de ha úgy gondolják, hogy ez a megoldás, ami egy módszertani probléma, azt hiszem, hogy ez nem jelent előrelépést. Úgy gondolom, hogy a cél az, hogy valóban egy új megközelítést kell kidolgoznunk az Európai Unió költekezéséről és beruházásairól. Ez pedig egy olyan kihívás, amely közös az intézmények számára, ezért együtt kell működnünk um, ezen most is. Három um, konkrét fellépés tekintetében a számvevőszék uh, Hát, nagyon is szívesen eleget tesz a tanács felkérésének, hogy hozzájáruljunk a az MFF félidei értékelésének elkészítéséhez, és örülünk annak a lehetőségnek, hogy a véleményünket kifejtsük a pénzügyi rendelet, a költségvetési rendelet kapcsán. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó pillanat arra, hogy egyszerűsítsük ezt a jövőre nézve. De fontos az is, hogy egy inkább eredményekre összpontosító költségvetés dolgozzunk ki. Ellenőrként, ellenőrzési funkciónkban már most is hozzájárulunk ehhez. Tehát biztosíthatom önöket a felől, hogy továbbra is részesei leszünk ennek az intézményközi párbeszédnek, amely konkrét lépésekben kell, hogy tükröződjön, hogy lehetővé tegye azt, hogy a jövő valóban jobb pénzügyi gazdálkodást eredményez, és elszámoltathatóságot a polgárok felé. Köszönöm, Mr. Caldera. Most pedig a biztos asszonynak, Georgieva biztos asszonynak adok szót az áró gondolatai megtartására. Parancsoljon. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bevezetőben két perccel hosszabban beszéltem. Úgyhogy most ennek kompenzálásaként röviden szeretnék hozzászólni. Három dolgot mondanék összesen. Először is hálás vagyok ezért a mai vitáért. Hálás vagyok azért, hogy megfogalmazták a véleményüket a szakpolitikai kérdésekről, illetve hogy elmondták, hogy mire kéne jobban odafigyelnünk, ezeken a kérdéseken el fogunk gondolkozni, és figyelembe vesszük őket. Egyébként a 2014-es mentesítésről szóló állásfoglalások folyapján már dolgozunk, a nyári szünet után fogunk erre visszatérni. A harmadik dolog pedig, meghallgattam az észrevételeiket, ezek alapján azt mondhatom, hogy természetesen a prevencióra, illetve a korrekcióra kell továbbra is koncentrálni, ami a hiba arányt illeti. Nagyon fontos, hogy ezt a munkát a továbbiakban is folytassuk. Együtt fogunk működni továbbra is a szembevőszékkel. Hogyan tudjuk a tanúságokat a jövőben a lehető legjobban alkalmazni? Caldeira elnök úr nem értené, hogyha ezt nem mondanám el, tehát a több éves programokat fogjuk vizsgálni, a több éves jelleget. Óvatosak szeretnénk lenni, és megpróbáljuk azt elérni, hogy hosszú idő, hogy hosszú távon is a hiba arányt tudjuk csökkenteni. Hálásak vagyunk azoknak is, akik arról szóltak, hogy a tagállamok szerint a bizottság jól működik, és természetes a számbevőszék is elismeri ezt. Tehát azt is el kell ismerni, hogy a bizottság mit tesz jól, főleg szakpolitikai oldalról. Például segítünk abban, hogy a bevált gyakorlat elterjedjen. Valójában a bevált gyakorlat a jó gyakorlat, az a normális gyakorlat. Nagyon fontos az is, hogy ígéretet tettünk arra, hogy a tanácssal és a parlamenttel egyre szorosabb kapcsolatot fogunk kialakítani számíthatnak rám is, és a teljes bizottságra is, hogy ez az intézkedés, hogy ez az együttműködés egyre szorosabbá válik, tehát ez nem egy egyszerű, a egyszeri alkalom. Az záró gondolatokat most pedig a előadóknak, a szerzőknek adom meg a szót. Dlabajova képviselőasszony következik, először kettő percben. Képviselőasszony, öné a szó. Vážená pani předsedající, vážení kolegové. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Még egyszer és harmadszor is jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a konstruktív megjegyzéseket és a támogatást. Holnap a szavazás során remélhetőleg sikeresen tudjuk lezárni majd a mentesítési eljárást. Szeretnék köszönetet mondani a csapat ellenőrzési bizottság titkárságának. Nagyon proaktívak voltak és támogattak benne engem a feladatomban. A Kontő Bizottság egyéb mentesítési eljárási jelentéstevőinek is szeretnék köszönetet mondani, illetve a többi bizottság véleményét, véleménykészítőinek is. Kiváló volt az együttműködés, nyilván köszönetet kell mondanom eh, Georgieva biztos asszonynak, a számvevőszék elnökének eh, is, amikor a a mentesítésen dolgoztam, akkor az átláthatóságra koncentráltam, a projekt alapú elszámolásra, az Európai Unió értékeire és a polgárok érdekének tiszteletben tartására. Nagyon örülök, hogy holnap sorra kerül, sor kerül a szavazásra. Én azt szeretném, hogy a következő mentesítési eljárásban, amely 2015-re vonatkozik és néhány hónap múlva kezdődik, felhasználhatnánk a tanulságokat, és a költségvetés Költségvetési Ellenőrzési Bizottság további munkájában és egyéb európai intézmények munkájában visszatükröződnének a tapasztalatok. Az intézmények közötti párbeszédet erősíteni kell, és faluapot kell megvalósítani. Munkacsoportokat kell létrehozni, amelyek eredményorientáltak, és folyamatos költségvetési ellenőrzést céloznak. Hasonlóan az európai szemeszterhez, amely a folyamatos együttműködésen alapul az Európai Uniós intézmények között, és meghatározza az egyes feladatok határidejét. Csak így lehet elkerülni eh, azt, hogy folyamatosan eh, megismétlődjenek eh, a problémák, a hibák, és hogy botrányok botrányokra kerüljen sor, ami alás az Európai Unió hitelét. Szeretnék köszönetet mondani eh, még egyszer minden résztvevőnek, akik az Európai Unió intézmény teljes spektrumát képviselik, hogy hozzájárultak ilyen nagy felelősségtudattal a feladathoz. Asszonynak adok szót. Ja, Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony, biztos eh, asszony, elnök úr. Sok minden elhangzott ma délután. Röviden reagálásképpen szeretném még egyszer hangsúlyozni a fejlesztési alap előadójaként, hogy nem csak a menekült válság kiváltó okait szeretnénk orvosolni és hosszú távú fejlődést biztosítani, hanem gyorsan akarunk reagálni a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra. Nem arról van most szó, és tényleg kérem, tényleg kérem figyeljenek, nem arról van szó, hogy bizonyos személyek vagy projektek, amelyek nem működnek, ezek mellett kitartsunk. Itt arról van szó, hogy az adófizetők pénzét megfelelően célzottan használjuk fel. Szeretnék minden, mindenkinek köszönetet mondani, és remélhetőleg észszerűen szavazunk majd. Köszönöm szépen képviselő asszony, és azt is, hogy ilyen jól használta fel az idejét, most pedig Piper képviselő úrnak adok szót, szintén két perc áll rendelkezésére. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm Elnök asszony, köszönöm a jelentésem kapcsán érkezett javaslatukat is, és kritikákat is. Először is azt tapasztaltam, hogy a biztonsági aspektusok és a vezetői szolgálat, valamint a szolgáltatások internalizálása kapcsán a közigazgatás nagyon meglepődött. Vannak bizonyos módosítók, amelyek pont az ellenkező irányba mutatnak, mint a jelentésem, ezért akartam ezekről beszélni úgy tűnik, hogy ez megfelelő. Ami a függetlenséget és a mandátumot illeti, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a támogatásért, ugyanakkor a liberálisok felé fordulok, Gerbrandi úrnak mondom, hogy ha az Európai Parlament mentesítési eljárását és a választási kampányt az általány díjakra, az általány költségekre szorítjuk le, akkor ez egy szegénységi bizonyítványt állít ki a liberálisokról az Európai Parlamentben. Azt hiszem, egy kicsit többről kellene itt beszélnünk. Ezt sajnálatosnak tartom, és azt bírálni, hogy Schulz úr ma nincs itt, most aztán egy kérdést intéz hozzám, de nincs itt. Kérem Gerbrandi úr, hogy a legközel, legközelebb mégis maradjon itt, és hallgassa meg a feltett kérdésére a választ. És még egy utolsó megjegyzés, Inge Gressle beszélt erről. Sokat foglalkoztunk a tolmács költségekkel, a nyugdíjakkal, az épületekkel, minden lehetséges dologgal, és mindenkit az Európai Parlamentben nagyon erős lobbival bír. Azt akarják, hogy persze takarékoskodjunk, csak éppen ne az érintetteken. Ha mindig engedünk, akkor Költségvetés Ellenőrzési Bizottságként semmit nem érünk el, ezért még egyszer szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik velünk kitartanak egy adott álláspont mellett, és tényleg javítanak a helyzeten. Lassan már tényleg elég abból, hogy mindenféle érdekeket, nemzeti munkavállalói érdekeket, érdekeket, besz, érdekeket említünk, a saját érdekeink mellett kellene kiállnunk. Csárnecki alelnök úrnak adok szót, parancsoljon. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztol, tisztelt szemvevőszéki elnök úr és tisztelt holland elnökség. Most lengyelül fogok beszélni, előtte angolul beszéltem. Nos, az együttműködés a Kokobu szakbizottsággal, az Európai Számvevőszékkel, sokkal jobb, mint 7 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt volt. Legalábbis én erre emlékszem. Most végre egy csapatban dolgozunk, mindannyian számvevők vagyunk, auditorok vagyunk, és ez jó üzenet az európai polgárok számára, és mindenki számára, aki azt akarja, hogy az európai pénzeket megfelelően, szabályoknak megfelelően költsük el. A második téma, amit szeretnék fölvetni, egészen egyértelműen kell beszélnünk az Európai Külügyi Szolgálatról, az EKS-ről, amelynek bizonyos földrajzi kvótáknak kell megfelelnie. Ez egyértelmű. Folyamatosan azt halljuk, hogy 128 delegáció vezetőből vagy európai képviseleti irodából kb. 60 érkezik a tagállamokból, és ebből csak 20 érkezik az új tagállamokból. E, ez azt jelenti tehát, hogy hatalmas aránytalanságok vannak. Ami Lengyelországot illeti, nekünk 11 nagykövetünk kellene, hogy legyen, e, de csak 4 van, és ez egy aránytalanság, és ez tény és más tagállamokra ugyanúgy érvényes ez. Persze most nem az EKS-ről van szó kizárólag, hanem hasonló a helyzet más intézmények esetében is. A parlamentben nem olyan rossz a helyzet, de a tanács a legrosszabb. És most ezzel rátértünk az Európai Tanácsra. Amikor a tanácsról beszélek, akkor az az érzésem, hogy évről évre ugyanazokat ugyanazt a, a színdarabot látjuk. Panaszkodunk a tanácssal kapcsolatban, panaszkodunk azzal kapcsolatban, hogy a tanács nem mutat politikai szándékot, ugyanazokat a dolgokat ismételgetjük, persze igazuk van, igazunk van, mert nekünk mindig igazunk van, és folytatjuk a panaszokat, nem kapunk választ, és nincs hatása az egésznek. Ez egymás mellett elbeszélünk. Itt az ideje annak, hogy egyértelműbb fellépést valósítsunk meg, hiszen nem e, elfogadható, hogy a két intézmény nem működik együtt. Hiszen e, képviselő úrnak adok szót kettő percben. Tessék! Mr. Vistisen, you have the phone. Vistisen úr, következik. Köszönöm szépen. Hosszú volt ez a mai vita, de azt hiszem, hogy jól jöttünk ki belőle, Szeretnék köszönetet mondani a két árnyék jelentéstevőnek, akik sokat segítettek a munkámban, mikor a jelentést elkészítettem. Illetve szeretnék köszönetet mondani az általános mentesítési jel jelentést Szerintem ezek okos, kiegyensúlyozott, igazságos jelentések, melyek hozzá segítenek ahhoz, hogy a parlament ellássa a közösségi költségvetés elköltésével kapcsolatos feladataid? Azt gondolom, hogy a jövőben a legproblémásabb ágazatokra kell koncentrálnunk. Mindig megéri ugyanazokat a normákat megállapítani a parlament és az összes többi intézmény számára. Ez alapkövetelmény. Ehhez nagyon sok utat, vagy nagyon hosszú utat kell még bejárni bejárnunk. Köszönet mindenkinek, akik segítettek a jelentés létrehozásában, a szembevőszéknek és a kollégáknak is. Remélem, jól zajlik majd a holnapi szavazás. Ezzel az előadóknak a listájának is a végére értünk. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a közös vitát ezzel lezárjuk.